Buongiorno a tutti, cominciamo, per favore prendete posto. Jó reggelt kívánok! Allora, uh, prima di iniziare... Nézzük csak. Mielőtt elkezdjük a napirend első pontjáról való értekezést, emlékeztetem a kollégákat arra, amit tegnap leszögeztünk, hogy ma délelőtt az öt prioritásról szóló kérdőévről fogunk beszélni, amit eh, a bizottság és a szemvevőszék közösen dolgoznak ki, és szeretném kérni a kollégákat, akik ebben érintettek, hogy próbáljanak ö, eh, megalapodni egy kompromisszumban, hogy me, mely legyen az az öt prioritás, amit a számvevőszéknek és a bizottságnak továbbítunk, mert egyébként lemaradunk a november 6-ai határidőről. Tehát tudják a kollégák, hogy öt kérdést, öt prioritást kell megfogalmazni a bizottsághoz és a számvevőszékhez intézendő kérdéseket, és nem lesz több időnk, ezt ma, ma délutánig véglegesíteni kell. Az S és D frakcióban mi tegnap szavaztunk, és amit a, amit a progressztől és tőlem megkaptak, azokat a kéréseket gyakorlatilag már kompromisszum eredményének tekintheti az elnökség. Rendben, köszönjük. Jó. Ha erről a többi kolléga is megállapodni tud, sajnálom, hogy késedelemben vagyunk, de sajnos az a munkamódszer, amit választottunk, nem engedi meg, hogy gyorsabban lépjünk erőre amúgy is el akartam mondani ebben a bizottságban, hogy nem volt más választásunk, kénytelenek voltunk olyan dolgokat is hozzáfűzni a kérdőívhez, ami nem szigorúan a bizottság kompetenciája, és ezért ezt nem lehet hamarabb prezentálni. Nekem csak egy listára van szükségem, egy rövid listára. Jó, nézzük meg akkor az első napirendi pontot, a 2007-es mentesítést az EU általános költségvetése kapcsán. Tegnap már Zondergaard kolléga úr bemutatta a témát, megkapták a kollégák a szavazólistát, és az első szóbeli módosításhoz van egy mellékletben egy elolvasható szöveg, és ha senki nem ellenzi azt, akkor erről gyorsan szavaznánk is, mégpedig kézfeltartással, ha egyetértenek a kollégák. Tehát szavazzunk a 2007-es mentesítésen belül a szóbeli módosítóról. A 14-es módosítás ról először. Ki támogatja? Tám ellen szavazatok? Elutasítottuk. A második része a módosítónak vesz veszt, illetve nem aktuális, és így most rátérhetünk az állásfoglás indítványról szóló szavazásra. Az egyes ponthoz ról szavazunk, ki támogatja? Ellene? Az egyes módosítót elutasítottuk. Kettes módosító, Marta Andersen módosítója. Mellette. Ellene. Elutasítva. Hármas módosító, kettes bekezdéshez. Gressler asszony nyújtotta be mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk Négyes, Gressle asszonyi mellette, ellene, elfogadtuk. Ötös módosító Jean-Pierre Oditól, mellette, ellene, elutasítottuk. Most az egyes szóbeli módosító és a kompromisszumos módosító javaslat az, amiről szavazunk, amit ugye tegnap módosítottunk mellette, ellene elfogadtuk. A ketteshez szóló kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Zárószavazás következik. Valamennyi módosítóval módosított szövegről mellette, ellene elfogadtuk. Pontosításra van szükség a titkárságnak igaza van, amikor azt mondja, hogy a két Andrásen módosító elutasítása után a 13-asról még szavaznunk kellene, illetve a 13-asról kapcsolatban el kell mondanunk, hogy, hogy ez még kiegészítheti az állásfoglalás indítványt. Tehát lehet, hogy ez a 13-as borostó még bekerül mégis. Nem tudjuk, elnök úr, hogy pontosan miről kéne szavazni. Elmondaná lassan is pontosan, hogy miről van szó? Tehát a titkárság tájékoztatott, hogy a szavazó listán a 14-es után a 13-as következik, ugyancsak Márte Andreasen asszonytól, és erről a 13-asról András asszony javaslata alapján még szavaznunk kell, mert ez kiegészítő módosító. De hát már a záró szavazás is megtörtént, nem volt egyértelmű, hogy mit akartunk. Elnök úr, segíthetek tisztázni? Először is az állásfoglalási javaslathoz szeretném mondani, hogy a döntéshez javaslatra van szükségünk. Tehát először is meg kell néznünk, hogy végül is az, mi az, ami majd bekerül az elfogadottba. De akkor ez nem a 13-as módosító érdemi részével egyezik meg, mert ott az szerepel nálam, hogy ez kiesik, hogyha a 14-est elutasítjuk. Itt, és itt nem mindegy, hogy hogyan szavazunk, hiszen itt az egész mentesítés sorsa múlhat ezen. Hogy megadjuk-e a mentesítést, vagy sem. A zárószavazás ban már benne van ez a második rész, ez a javaslat. Tehát alapvetően alaphelyzetben erről nem kellett volna szavazni, de ha erre külön igény van, akkor szavazhatunk róla. Világos? Tehát szavazhatunk külön valaki kérésére a 13-asról? Szavazunk a 13-asról? Tehát a 13-asról még külön szavazunk. Ki támogatja? Ellene? Ah, okay. Bisogna contare quanti sono a favore e Meg kell számolnunk a kezeket, még egyszer kérem. Tehát mellette a 13-as kitámogatja. Oké. Okay. Kontrári? 18-an támogatják, ellenszavazatok száma. Kettő. Tartózkodás nincs. Jó. Akkor tisztázódott a dolog. Mindenkinek köszönöm a szavazáson való részvételét, és persze külön Szöndergárd úrnak is a munkáját. A második napi rendi pontunk a mai napon a koordinátorok ajánlásainak elfogadása. Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam azt, amit tegnap eldöntöttünk. Eh, Mindenek előtt eh, meg kellett erősítenünk a jelentéstevőket eh, az eljárás szempontjából a 2008-as mentesítéssel kapcsolatban, és ami a 2008-as mentesítést illeti, a bizottság részről Liberacki úr volt a jelentéstevő. Az ügynökségek vonatkozásában Máci jelentéstevő. Ezt követően a delegációkkal, a 2010-es látogatásokkal kapcsolatban a prioritásokat és az időpontokat határoztuk meg. Lesz egy görögországi látogatás, április 27-től 30-áig, egy horvátországi június 1-től június 4-éig, magyarországi látogatás szeptember 28. október 1-e, és Olaszországban pedig október 26-tól 29-ig. És a frakcióknak mielőbb meg kellene mondaniuk, hogy ki legyen az a 25 fő, aki majd részt vesz ezen delegációkban E természetesen a kiválasztás majd a DONT rendszer eh, értelmében fog megtörténni. Továbbá megerősítettük a 2010-es meghallgatásoknak a programját is. Lesz eh, a hetedik keretprogram ellenőrzési rendszereinek a kapcsolatban egy meghallgatás, valamint a folyamatban lévő ügyek, mint például a tanácsban blokkolásra került ügyeknek a továbbvitelese, a közösségi pénzügyi érdekek, a strukturális alapok átláthatósága, és aztán van még egy negyedik, ami pedig a pénzügyi rendelet szabályzatnak a reformja. Tehát négy meghallgatás lesz 2010-ben, és ami az időpontokat illeti, ezeket is meghatároztuk. A határidőket is meghatároztuk itt vannak önök előtt az időpontok, április, június, május, június és szeptember. És akkor ö, vannak még a sürgősségi dolgok, ezek a 2009-es tanulmányok, hogy milyen nehézségeik vannak a tagállamoknak a ö, strukturális alapok gazdálkodási és ellenőrzési kérdéseivel kapcsolatban Liberácki úr a jelentéstevő, valamint a nem kormányzati szervezetek finanszírozása a közösségi költségvetésből, és a néppártnak kellene majd megadnia a jelentéstevőnek a nevét. És vannak egyéb tanulmányok is, mint tudják, amikkel kapcsolatban volt ugyan döntés, de nem került programba iktatásra. és ez majd 2010 folyamán fog megvalósulni. Van még egy meghallgatás, amit az új biztosok, vagy a, azon biztosok, akiknek a mandátumát meghosszabbítjuk, azoknak lesz egy meghallgatása és itten a bizottsági elnökök konferenciájának útmutatását követtük. November 25-én, 26-án lesz Brüsszelben, 30, november 30-án, december 1-én, 2-án, 3-án és 4-én lesznek ezek. Még emlékeztetnék a legutóbbi ajánlásra. Az elnöki konferencia adott egy nagyon általános kérdőívet, amit valamennyi jelölt meg fog kapni, biztos jelölt. A mi bizottságunk, a mi szakbizottságunk is szeretne azonban specifikus kérdéseket feltenni, amelyek kifejezetten a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság funkcióival kapcsolatosak. Tehát vannak specifikus kérdéseink annak a biztosnak, aki erre a területre pályázik. Most várjuk ennek a kérdőívnek a véglegesítését, amit majd a elő tudunk adni, és utána a koordinátori értekezleten egy nagyon pontos listát is ki kell dolgoznunk, ami az új számvevőszék, európai számvevőszéki tagoknak a meghallgatását illeti, mint tudják, jövő év novembere, májusa és novembere között kilenc tagját kell lecserélni a, szá- a számvevőszéknek. Ez azt jelenti, hogy ugyancsak meghallgatásokat kell majd tartanunk. Ehhez is elő kellett készíteni egy kérdőívet, amire válaszolniuk kell majd a jelölteknek. Van még egy tervezet az ütemezésben a 2010-es ülésekre vonatkozóan A számvevőszéken történő látogatás programja nagyon fontos. Végig kell gondolnunk a prioritásokat. Egyébként vannak már eléggé hasonló javaslatok, a három nagy frakciónak hasonlóak a javaslatai. Az OLAF igazgatója azt kérte a bizottságtól, hogy látogassunk, látogasson el az Olaf-nak az irodájába. Ez február 4-16, vagy március, vagy áprilisban vannak időpontok, ezt majd még meglátjuk. Vannak még más kérdések is, még bizonyos mértékig kényesek, és a, biz- a parlamentnek egyes bizottságai hajlanak arra, hogy elfoglalják a mi szakbizottságunknak a helyét. Ilyen már volt, legutóbb ez a jogi bizottságban történt meg. Egy nagyon fontos terület ez is. Már megválaszoltam a bizottsági elnökök konferenciájának, és elmondtam, hogy az én véleményem szerint itten tulajdonképpen párhuzamosság van ez inkább a mi területünk szerintem, és ezért azt kértük a titkárságtól, hogy találjanak egy kompromisszumos megoldást. És úgy gondoltuk, hogy a jogi bizottság véleményt készíthet, de nem vegye át a mi tevékenységeinket. Még két felvetés van a július 28-ai jegyzőkönyvnek a kérdése. Ansen asszony úgy gondolta, hogy meg lehetne kapni azon személyeknek a listáját, akik az elnökökre, alelnökökre szavaztak, és hogy megnézzük, hogy a szabályoknak megfelelően történt-e a döntés meghozatala, valamint amikor egy olyan pontról történik szavazás, ami nem szerepel a napi renden, hogyha minden frakció nem ért egyet ebben, akkor a következő ülés napirendjére kell tűzni az adott kérdést azért, hogy mindenki szavazhasson. Ez az, ami említésre került. És hogyha fontos kérdések, eljárási kérdések, amik a zsákutcából való kiutat mutatják. Nos, tehát eh, ezek voltak a koordinátori értekezleten tegnap. Akkor most 11-es pontja következik a napi rendnek. Az Európai Számvevőszék 6 per 2009-es külön jelentés az Európai Unió élelmiszer segélye a szociális rászorulóknak, a célkitűzések, az alkalmazott eszközök és módszerek értékelése. És ezzel kapcsolatban akkor átadom a szót a jelentéstevőnek, Eszter Delange asszonynak, akit egyébként nem látok akkor így elég nehezen fog ö, ö, felszólalni, nem tudom most mi a teendőnk. Hát akkor a számvevőszék tagjai kapják meg a szót. Hogyha megpróbáljuk előkeríteni a képviselőasszonyt, és addig átadom a szót a számvevőszék ö, képviselőinek, hogyha itt van. Itt van? Akkor tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A rövid prezentációmban áttekintést adnék arról, hogy milyen következtetésekre jutottunk az Európai Unió élelmiszer segélyeivel kapcsolatban a szociális rászorulók számára. Ez a program 1987-ben született meg, akkor napon kemény tél volt, és a közösség úgy döntött, hogy a mezőgazdasági termékeket ingyenesen bocsát rendelkezésre a rászorulóknak az intervenciós készletekből kiosztja ezeket az élelmiszereket. És nagyon üdvözölték ezt az intézkedést, ez mind a mai mai napig létezik. A szegénység még mindig meghatározó probléma Európában, a jelenlegi válság mindez csak súlyosbítja. A bizottsági statikák szerint az Európai Unióban, a 27 tagállamban mintegy 80 millió ember él a szegénység határán, 53 millió a résztvevő tagállamokban több ezer szervezet, főleg önkéntesek dolgoznak itt, vesznek részt a programban és annak lebonyolításában, és az élelmiszereket jótékonysági szervezetek osztják ki a rászorulók számára. A kedvezményezettek száma körülbelül 13 millióra tehető, és éves szinten mindegyik átlagban ugyanolyan mennyiségű élelmet kap, tehát egy étkezést havonta. 307 millió euró volt ennek az értéke 2008-ban, 2009-ben pedig ez 500 millió euróra emelkedett. Meg kell jegyezni ezzel kapcsolatban, hogy a tagállamok részvétele a programban önkéntes, és jelenleg 19 tagállam vesz részt a programban. A tagállamokban a programot úgynevezett kifizető ügynökség cégek irányítják. A számvevőszék jelentése azt vizsgálta, hogy sikerült-e elérni a program célját a piaci és szociális feltételeknek megfelelően. Elérhetőek voltak ezek az eszközek, és hát megnéztük az administratív és menedzsment folyamatokat is. A következő következtetéseket és ajánlásokat szeretném kiemelni. A fő cél az kettős volt. Először is jelentősen hozzá kíván járulni a program a rászorulók helyzetének jobbátételéhez, másrészt pedig stabilizálni is kívánta a mezőgazdasági termékek piacát, oly módon, hogy az intervenciós készleteket csökkentette. Ez egy szociális cél, ez ami domináns az egész programban. A program finanszírozása kap eszközeiből kezdetben igazolható volt, ugyanis a az intervenciós készletekben található élelmiszerek kerültek kiosztásra. Amikor azonban az intervenciós készletek szinte nullára csökkentek az elmúlt években, a kapkiadásokhoz való kapcsolása a programnak már nehezebben igazolható. Tehát az intervenciós készletek csökkentek, és így most már a kiosztott élelmiszerek 85%-át a program a piacon szerezte be. Éppen ezért a számvevőszék azt ajánlja, hogy a bizottságnak meg kell gondolni, nem lenne talán jobb megoldás, hogyha a programot ö, ö, még továbbra is, hogy jó-e, hogy továbbra is a kap eszközeiből finanszírozza a programot. Ö, nagyon fontos a koordináció és az együttműködés a többi főszereplőkkel, akik szintén szociális téren dolgoznak a tagállamokban erre együttműködésre szükség van, így jobban megérthetők lesznek a szükséget szenvedők igényei. A tagállamokat arra kell bátorítani, hogy lépjenek be a programba a szociális politikai keretek között, hogy növekedjen a különböző szinergia hatás az érintettek munkája között. A cél nem a szegénység megszüntetése, csupán csökkentése, és éppen ezért a rendelkezésre álló forrásoknak csak korlátozott hatása lehet az egyes rászorulók helyzetére. Összességében egy étkezés per havonta ez a mi cél, és éppen ezért fontos a hatékonyság növelése. Szükség van arra, hogy megfelelő prioritásokat határozzunk meg, és jobban célirányosak legyenek a különböző intézkedések. Meg kell nézni, hogy milyen skálán mozognak a termékek, amelyek kiosztásra kerülnek, milyen folyamatok keretében keretében történik ez, hogyan működik ez az elosztási lánc, milyen módon használ ez a végkedvezményezetteknek. A számvevőszék azt ajánlja, hogy a különböző korlátozásokat felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy növeljék, növelhető legyen a kiosztott élelmiszer termékek sokfélesége, komplementaritása, tápértéke, ugyanilyen feltételek mellett. A szám számvevőszék meghatározta, hogy milyen gyenge pontok találhatók a menedzsmentben, illetve a monitoring rendszerben, és ezzel kapcsolatban is intézkedéseket javasolt. Azt is meg szeretném említeni, hogy 2008. szeptemberében a bizottság javaslatot dolgozott ki a meglévő tanácsi <clears throat> rendelet módosítására vonatkozóan. Ezt a parlament 2009. márciusában elfogadta. A várakozások szerint ez egy új jogi keretet ad majd a programnak, és ha megvalósul, akkor mindenképpen csökkenteni fogja azokat a gyenge pontokat, amelyeket az audit kimutatott. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen röviden be tudta mutatni ezt az egyébként nehéz témát. Most már itt van a raportőr asszony, és neki adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, és elnézést kérek a számvevőszék képviselőjétől is, hogy késtem, de egy másik bizottságban kellett szavaznom, ahol szintén tag vagyok, és mi ellenezzük az állatok klónozását a Novel Food programok keretében, de, de hát néha a politikusokat kellene klónozni, hogy egyszerre két bizottságban is tudjanak dolgozni. De hát minden esetre köszönöm a számvevőszéknek ezt a bevezetőjét, és ha megnézzük a jelentést, és a fordításokat, ugyanis ezt vizsgáljuk, a jelentés tartalmát és az ajánlásokat, akkor az én munkadokumentumom alapján két következtetést vonok le. Ugye a számvevőszék azt mondja, hogy egy jogszabályalkotási folyamatban leledzünk jelenleg, hogy hogyan lehet megvalósítani az élelmiszer programot. Tehát nagyon aktuális ez az egész kérdéskör, és az én munkadokumentumomban valamit fel is jegyeztem. Azok a megjegyzések, amelyek most elhangzottak a jogi alappal kapcsolatosan a számvevőszék képviselője részéről, ezt, mindezt nagyon komolyan kell venni, ugyanis egy nagyon világos nyelvezetre van szükségünk, és észszerűvé kell tenni, észszerűbbé kell tenni azokat a jogi alapokat, amelyek meghatározzák a munkát. És ezt már a saját anyagomban is megfogalmaztam. Az élelmiszer segélyt célirányosan kell megvalósítani. A tagállamoknak, azoknak az országoknak és azoknak a rászorulóknak kell, hogy segítsen, akik ezt tényleg használni tudják, akiknek erre tényleg szükségük van. Akkor van értelme az ilyen programoknak. Ezek az ajánlások több más mellett is ott szerepelnek az én anyagomban, és nagyon remélem, hogy ez a dokumentum, figyelembevételre kerül majd az új előírások, illetve jog kialakítása során. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök Baudam úr. Igen, köszönöm szépen. A számvevőszék és a raportőr elmondta, hogy mi mindennek a háttere, milyen részletek ismeretére van szükség, de azt gondolom, ugye, hogy hallottuk arról, hogy ez a kap kiadásokhoz kapcsolódott, amikor még létezett intervenciós készlet, de hát most már ez a kapcsolás kevésbé igazolható, ugyanis az intervenciós készletek csökkentek. A számvevőszék ajánlásai között szerepel, hogy meg kell gondolni, hogy a jövőben figyel, figyel finanszírozható-e ez a program a kapból. És ez fontos, ugyanis itt meg, megmagyarázták, hogy milyen nehézségei vannak a finanszírozásnak. Kérdezem, hogy ez mit jelent majd a gyakorlatban, hogy egy étkezés havonta a rászorulóknak. És azt gondolom, hogy mindenképpen folytatni kell a programot, és a jövőben meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak a különböző költségvetési, egyéb költségvetési sorokból való finanszírozásra. Nem lehet egy külön sort biztosítani, erről meg kell nézni a kritériumokat, és hogy hogyan tudjuk ezt a pénzt pénzt kihelyezni, és ahogyan a raportőr mondta, sokkal jobban biztosítható lenne így a célirányos megközelítés, és ez esetleg figyelembe vehető lesz jövőre a mentesítési eljárásban. Majd köszönöm szépen. Kaci Markakis kollega, szeretném elmondani a kollégáknak, hogy amikor az apámat meglátogatom Krétán, és akkor mindig megkérdezem, amikor EU-s élelmiszerre kínál engem, akkor megkérdezem, hogy honnan van ez. Azt mondja, hogy ez spagetti, meg rizs, meg tészta, néha mm, tejpor, azt mondja, hogy az uniós készlet. És mondom, te jogosult vagy? Azt mondja, igen, mert nagy családos vagyok, tényleg négy gyerek van, és hát mind szanaszét él Európában. Tehát az én apám tulajdonképpen nem jogosult, mégis kap élelmiszersegét. Miért? Azért, mert a kiválasztási kritériumok nem erősek, nem markánsak. A számvevőszék ezt ki is mondja a jelentésében, hogy a kritériumokat, amelyek alapján az élelmiszersegély kiosztása kerül, nem megfelelő. Tehát a programot mégis dicsérem, mert az édesapám és a szomszédai esetében azért mégiscsak történik valami, az európai imázsa, arculata megjelenik, de hát hogyha nem megfelelő helyre kerül a segély, akkor nem érjük el a célt. Ezért világos definícióra van szükség a bizottság részéről, mert a bizottság hajtja végre a programot, hogy ki oszthatja ki az élelmiszert, tehát ugye a karitatív szervezetekről van itt itt szó, de ez túl kevés, ez gyenge, úgyhogy ez olyan, mint a forró, forró krumpli. Ugye van pénz az EU-ban 500 millió, és akkor ezt úgy elejti ezt a forró krumplit a tagállamokra rázódítja, aztán jönnek a segélyező szervezetek, és a végén nem érjük el azt a hatékonysági szintet, amit szeretnénk, mert a gazdasági és pénzügyi válság közepette, és ez nagyon érezhető néhány országban, ezek a segélyek rendkívül fontosak, nem szabad ezt alábecsülni, és csak a lényeg az, hogy a megfelelő személyek kapják meg, és ügyelni kell arra, hogy a bizottság follow-up során ezt tényleg megnézze, nem az, hogy jól adták-e ki a pénzt, hanem az, hogy tényleg hatékonyan került -e mindez felhasználásra. Prego, onorevole Köszönjük szépen Delang úrnak. Mit mond a jelentés szerzője erre? Én egy kérdést fűznék még hozzá ehhez. A pénzek elosztásáról a jelenlegi programszabályok alapján körülbelül háromnegyede a pénzeknek három viszonylag gazdag EU tagállamba áramlik. Jó magam is egy olyan tagállamban lakom, ahol a szociálpolitikát általában kiveszik az EU kompetenciái közül, és ez nem jó, hogy ennyire más a definíciója a programnak, és nem lehet hirtelen megszakítani egy már elkezdett programot, amely ugye 2013-ig tart. Tehát valami okos kilábalási stratégia kell ide. Meg kéne nézni, hogy nem kell az egész európai megközelítést teljességében megváltoztatni, és a céljait ennek a programnak átírni. Ugye az, hogy az összköltségvetés 75%-a három jómódú országba áramlik, ez irracionális. És eh, ha a jelenlegi költségvetés eh, mértéke megmarad, bár lehet, hogy ezt majd megváltoztatjuk, akkor különösen eh, figyelni kell arra, hogy az eloszlás igazságosabb legyen, és olyan régiók, országok kapják meg ezt az élelmiszersegélyt, ahol az egyfőre jutó bruttó jövedelem az európai átlag alatt van. Ez persze nem lehet az egyik pillanatról a másikra hirtelen átírni, hiszen elkezdődött a segélyek kifizetése, és akik eddig megkapták, azok nem fogják érteni, hogy miért nem kapják a jövőben, de ezt stratégiailag át kell gondolni. Köszönjük szépen a bizottságnak. Most akkor a bizottság képviselője kapja meg a szót a témával kapcsolatban, ha kíván szólni. Igen, köszönöm, elnök úr és meg szeretném köszönni Delengászonynak is az elkészített jelentést, ami ugye munkaanyag ebben a pillanatban még, és amely alapján most vitázunk. A legfontosabb kijelentése a szemvevőszéki jelentésnek az, hogy hogyan kapcsolódnak a programok a kiadásokhoz nyilván, illetve, illetve úgy tűnik, hogy a szociális megfontolások fontosabbak eddig ezeknél. Én nem értek egyet ezzel a megközelítéssel. Szerintem a programnak két fő eleme van. Ugye a legszegényebbeknek való élelmiszerbiztonság garantálása, a másik pedig az, hogy legyen az intervencióknak egy alternatív módszere, és mind a kettő a szerződések 33. cikkére alapul. Elnök úr, tehát Szeretném emlékeztetni itt a parlament képviselőit arra, hogy a 2009-2010-es programokban, amelyekről idén e héten döntünk, a 500 millió mindegy 19%-át intervenciós módon fogjuk felhasználni. Tehát igenis van intervenciós tartalékunk, nem is 19, 90%-át, majdnem 90%-át élelmiszer tartalékokból fogjuk fedezni, tehát van ilyen tartalék, és ott van ugye az 500 millió euró is. Emlékeztetném a kollégákat arra is, hogy most már nem 19, hanem 20 tagállam vesz részt a programban, tehát megint nőtt a résztvevők száma, és ez mutatja, hogy mennyire lelkesek a tagállamok iránta. Felmerül a kérdés, hogy valóban eléri -e ez a támogatás a legszegényebbeket, és hogy tényleg őket érje el. Nyilvánvaló, hogy Brüsszelből itt nem tudjuk pontosan eldönteni, hogy pontosan ki a legrászorulóbb, ezt a tagállamoknak kell tudniuk, de vannak kritériumaink, amelyek alapján ö, a költségvetést felosztjuk. 2009-ben új metodológiát fogadtunk el, amely ö, úgy néz ki, hogy célzottabbá teszi a támogatásokat, és a szegénység kockázata, illetve a GDP arányosított számok szolgálnak ennek alapjául. Tehát igyekszünk a költségvetést jobban felosztani. A továbbiakban pedig el szeretném mondani, hogy a költségvetésünket általában karitatív szervezeteken keresztül használjuk föl, és rájuk bízzuk, hogy ők döntsék el, hogy kik a legrászorultabbak Európában. Az élelmiszersegélyek tekintetében 30 és 60 százalékos, 70 százalékos a részesedésünk a karitatív szervezetek össz kiosztott élelmiszersegélyének. Tehát nagyon fontos hányadát teszi ki az európai rész a karitatív élelmiszersegélyeknek. Ha Hazimakis úr azt mondja, hogy az saját apja nem jogosult tulajdonképpen a támogatásra, nem elég szegény ahhoz, hogy megkapja azt, ezt nem tudom persze megítélni, hogy ez tényleg így van-e vagy nem, de akkor a helyben működő közvetítőnkhöz kell fordulnia, akinek mi elfogadjuk a döntéseit arra vonatkozóan, hogy kik rászorultak. Az elv az, hogy persze elvileg minden javaslatot szívesen befogadunk, amelyek javítják a programok célzottságát, és amelyek segítik az európai szegények helyzetét. Fontos elmondani ebben a kontextusban azt is, hogy a parlament maga is mindig is támogatta ezt a programot, éveken át folyamatosan segített önök nekünk növelni a költségvetésünket, még többet is ajánlottak erre, mint amint a bizottság kért. Legutóbb óriási többséggel fogadták el az önök képviselői, több mint 480-an szavazták meg azt, hogy a bizottság folytassa ezt a programot, a jelenlegi formájában. Ezért meglepő számomra, hogy most itt ez a munkaanyag ennél kritikusabb és újfajta kételyeket vet föl, ráadásul még a jogalapra vonatkozóan is. Ez először történik meg a parlamenti jelentésekben, hogy most sok év után a jogalapot firtassák a számvevőszék erre vonatkozóan semmilyen megjegyzést nem tett, tehát nem lát jogi problémát a program megvalósítása során. A számvevőszéki jelentés, és persze az önök jelentése is rámutatnak arra, hogy van javítani való a programon, de mindkét dokumentum elismeri az általunk benyújtott dokumentumok alapján, hogy mi már a számvevőszéki ajánlásokra reagáltunk is, Tulajdonképpen hamarabb megfogalmaztuk a saját önkritikánkat, mint ahogy a szemvőszék jelentés megjelent. Tehát javaslatunkban a tovább lépése, mi már foglalkoztunk olyan kérdésekkel, mint amit a szemvőszék is mondott, például, hogy nem szabad ö, csökkenteni az élelmiszer ö, állományokat, hogy jobban, célzottabban működjenek a programok, és arra a kritikára is válaszolunk ebben a dokumentumban, hogy hogy milyen bizottsági eljárások során dől el a pénzek sorsa. Tehát a legfontosabb mondanom az elnök úr, hogy a jogalap tekintetében nem látok problémát, elfogadjuk, hogy a parlament támogatja a bizottsági javaslatot arra vonatkozóan, hogy terjesszük ki ezt a jogalapot. Korábban ezt mindig is így tette, és ezért most ez furcsa számomra, hogy ezt mégis megkérdőjelezi az önök jelentése. Ennyit kívántam elmondani. Köszönöm. Grazie a lei, onorevole Delán. Köszönöm szépen. Két reagálást szeretnék tenni ezzel kapcsolatban. Először is. Az első mondata a munkadokumentum következtetéseiben azt mondja, hogy Örülünk és gratulálunk az anyaghoz, illetve az Európai Bizottság véleményéhez is. Ugyanakkor a, a számvevőszék mond mást is ezzel a jogalappal kapcsolatban, és más kollégák is hozzászóltak. Tehát a munkadokumentum mindössze annyit mond ki, hogy ezt nagyon komolyan vesszük, és úgy gondoljuk, hogy foglalkoznunk kell a jogalappal. Tehát a vitánkban ezt is figyelembe kell venni. Tehát szerintem itt nincsen semmiféle hiba. És szeretném még hozzátenni, ez az egyik következtetése az én munkadokumentumomnak, hogy helyén való, hogyha a bizottság azt is világosan látja, hogy milyen szervezetekre kell bízni az alapoknak a kiosztását. Tehát nem lehet Brüsszelből osztani ezeket az alapokat. Hogyha a 474-es cikket vesszük figyelembe, akkor mégiscsak a bizottság felelős azért, hogy mi történik ezzel a pénzzel, hogy ezt hogyan használják fel. Tehát szerintem a számvevőszéknek a jelentése ez egy segítség, hogy a bizottság megfelelően tudja teljesíteni rögzíteni a ráháruló felelősséget, ami egyébként a 274-es cikk értelmében hárul rá. Tehát én örülök a számvevőszék következtetéseinek, hogy mindenki azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne jobban elkölteni a pénzt, és hogyan lehetne jobban ellenőrizni, hogy hogy kerül ez a pénz elköltésre. Elnök, köszönöm szépen. Hogyha nincsen más hozzászóló, akkor átérünk a következő jelentésre az Európai Számvevőszék 9 per 2009-es különjelentése az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal által végzett személyzeti felvételi tevékenység hatékonysága és eredményessége. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert eh, vannak viták a bizottsággal, és akkor átadom a szót eh, Jedrievska kollégánknak. Oké. Okay. Forse mi facevano presente che vuole che interviene. lehetne azt, hogy először a képviselő kolléga bemutatkozik egy kicsit? Irina Petruszkiriszkijene következik elnézést, hogyha nem jól ejtettem a nevét. Köszönöm elnök úr a szót, kedves parlamenti kollégák! Meg szeretném köszönni önöknek a lehetőséget arra, hogy most előadhatom külön jelentésünket az EPSZO hatékonyságáról és célszerű működéséről. Most ez már mindenki számára elolvasható. A mi jelentésünkről írtam egy összefoglaló szöveget, amelyet ugyancsak megkaptak, és éppen ezért nem akarom az abban foglaltakat mind elmondani, inkább kiegészítő dolgokat mesélnék el, és nyilván szívesen fogadom a kérdéseiket. Elmondanám először az auditnak a hátterét. Ugye az EPSO ö, kiválasztási procedúrájának hatékonyságát és célszerűségét vizsgáltuk. Amint tudják, 2003 óta minden nyílt verseny kiírást az EPSO bonyolít le valamennyi intézmény számára. Az EPSO létrehozásának az áll a hátterében, hogy hirtelen megnövekedett a bővítése következtében az intézmények személyi igénye, és ezt nem lehetett volna az egyes intézményeknek maguknak hatékonyan kezelni. Tehát létrehozták az európai intézmények közösen az EPSZ-t, hogy gazdaságosan le tudja bonyolítani valamennyiük számára a versenyvizsgákat. Tehát ez egy intézményközi szervezet, amely formálisan a bizottsághoz csatlakozik ugyan, de mégis különlegessége ennek az auditnak az, hogy először vizsgálunk olyan szervezetet, amely nem egy európai intézmény, hanem intézményközi szervezet, és így nem a bizottságot, hanem az EPSZO igazgató tanácsának valamennyi tagját érinti minden megalapításunk, ahol ugye minden intézmény képviselői ott ülnek. Elmondanám most, hogy az audit mire terjed ki. Fő célunk az volt, ahogy elmondtam már, hogy megvizsgáljuk, hogy az EPSZO működése mennyire célszerű és mennyire hatékony. Hangsúlyozni szeretném ebben a kontextusban, hogy az EPSZO csak a kiválasztásért felelős, a jelöltek kiválasztásáért, de a felvételért már maguk az intézmények felelősek, és egyenként az EPSZO csak úgynevezett tartaléklistákat, reserve listeket állít elő, a felvételt már az intézmények bonyolítják le saját felvételi politikájuk alapján, ezért hangsúlyozni szeretném, hogy az audit sem terjed ki a felvételi politikára. Mi kizárólag az EPSZO működésével, vagyis a kiválasztási eljárással foglalkoztunk, mert ha a felvételről is foglalkoztunk volna, akkor valamennyi intézmény közös felvételi politikáját kellett volna vizsgálnunk. Egy második sajátosság ennek az auditnak az volt, hogy az EPSO Management Boardja, az igazgató tanácsa 2008-ban, pont akkor, amikor lezártuk a vizsgálódásunkat, saját kezdeményezésű reform csomagot állított össze, az úgynevezett EDP-t, az EPSO fejlesztési programot, és jelentésükben ezért megpróbáltunk erre is már hivatkozni, de nyilvánvaló, hogy csak annyiban, amennyire a saját vizsgálódásunk szempontjából ez relevánsnak minősült. Leszeretném szögezni, hogy az IDP létrehozásában mi nem vettünk részt, és nyilván nem vizsgáljuk magát az IDP-t sem, hiszen ez egy terv, és terveket nem lehet auditálni de ajánlásainkban hivatkozunk mégiscsak csak az EPSO fejlesztési tervére, vizsgáljuk, hogy a terv mennyiben van összhangban a mi ajánlásainkkal. Mit is állapítottunk meg vizsgálódásaink során? Általános megalapításunk az, hogy az EPSO sikeresen működik, és jól kezelte a hirtelen megnövekedett személyi igények, illetve a versenyvizsgákra vonatkozó igények problémáját, ugyanakkor négy fő területen hiányosságokat állapítottunk meg. Az első ilyen hiányosság az, hogy az európai intézmények nem kommunikálták saját személyügyi igényeiket az EPSZO-nak időben, és pláne nem ö, konzisztens közös metodológia alapján tették ezt. Nem volt az intézmények között közös eljárási szabály arra vonatkozóan, hogy hogyan és mikor kell közölni személyügyi igényeiket az EPSZO felé. Emiatt aztán nagyon sokszor késedelmet szenvedtek a verseny eljárások, a kiválasztási eljárás. Emiatt sokszor utolsó pillanatban kellett módosításokat végrehajtani az eljárásokon. A második nagy hiányosság az, hogy túl hosszú a kiválasztási eljárás mind az EFSZU saját maga által támasztott követelményei tükrében, és még inkább, hogyha nemzetközi összehasonlításban vizsgáljuk a kiválasztási eljárás idejét. Ennek köszönhetően, vagy hát emiatt ugye, az intézmények gyakran nem tudtak időben felvenni annyi szakképzett embert, mint amennyit szerettek volna, és az eljárás bonyolultsága, hosszadalmassága elriasztott sok potenciálisan jó jelentkezőt is. A harmadik nagy hiányosság az volt, hogy a versenyvizsgák csak a szükséges álláshelyek kétharmadára biztosítottak megfelelő szakembereket, és nem volt eléggé kiegyensúlyozott földrajzilag sem a felvett személyek származása tekintetében az eljárás. A, az egyes intézményi szabályok bonyolultsága és az eljárás lassúsága, így sok ö, ö, potenciális tudástól fosztotta meg az intézményeket. Tehát sokkal és sokkal kiegyensúlyozottabb, kiterjedte földrajzi ö, eloszlás alapján kellene felvenni az embereket. Nem sikerült tehát az arányosságot biztosítani a személyi erőforrások tekintetében. A negyedik eh, hiányosság az volt, hogy magának az Epsilonnak a működésére vonatkozó információk nem voltak eléggé eh, koherensek és áttekinthetőek. Nem látható, hogy egy konkrét ö, eh, ö, sikeres vizsgázó ö, vizsga költsége közösségében mennyi volt, mennyien terhet róla az EU költségvetésére, és sajnos az új fejlesztési program sem számszerűsíti a költségeket, illetve azt, hogy az új eljárások mennyiben takarítanának meg pénzeket. Ahhoz, hogy ezt áttekinthetőbbé lehessen tenni a költségvetési szervek számára, számszerűsített információra lenne szükség. Nyolc ajánlással éltünk a megállapításaink alapján. Az első kettőt nem az EPSZO felé, EPSZO-nak intézzük, hanem valamennyi EU intézménynek, akik képviseltetik magukat az EPSZO igazgató tanácsában. Ez a két ajánlást, jobb tervezést ajánl az intézményeknek és a kiválasztási eljárás felgyorsítását. Ami az emberi erőforrások tervezését illeti, az intézményeknek hamarabb és pontosabban kellene az EPSZO felé kommunikálniuk személyi igényeiket, és közös metodológia alapján kellene ezeket megfogalmazniuk. Egy három éves, folyamatosan előre tervezett dokumentum formájában. Ami a versenykírások, illetve a kiválasztási eljárást illeti, el kell érni, hogy egyre több legyen a teljes állású hivatalnok, és csökkenteni lehessen a szerződésesek számát. A, a fejlesztési terv, ha ezt nem garantálja, akkor más intézkedésekre is szükség lehet, hogy ez megvalósuljon. A 3, 4, 5-ös, 6-os ajánlások arra vonatkoznak, hogy hogyan lehetne növelni a sikeres vizsgázók számát, nem csak számát persze, hanem földrajzi, ö, tehát földrajzi hátterük igazságosságát. Ami, ami a nyelvi követelményeket illeti, ugye eddig csak három nyelven zajlottak az EPSZO vizsgák, ahhoz, hogy nagyobb hangsúly kerülhessen a szakmai tudásra és kevesebb a nyelvtudásra, a számbevőszék azt ajánlja, hogy a jövőben valamennyi 23 hivatalos nyelven lehetséges legyen az EPSZO-nál vizsgázni. Ami a versenykiírásokat illeti, azt javasoljuk, hogy sokkal szigorúbb mechanizmusra ö, van szükség, vagy vezessen be az ilyet, annak érdekében, hogy pontos és világos legyen minden kiírás mindenki számára. További ajánlásaink vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne növelni az eljárás valamennyi fázisában a kompetens vizsgázók számát. Az első ilyen fázis az, hogy hányan jelentkeznek egyáltalán vizsgára. Ahhoz, hogy jól felkészült vizsgázók jelentkezzenek nagy számban, ehhez közös kommunikációs stratégiára van szükség, a koordináció az EPSZON-nak kell a kezébe venni intézmények között. Utána pedig a vizsga eljárás, felvétel eljárás valamennyi fázisában az EPSZON-nak kell garantálni azt, hogy minden következő körbe megfelelő számú vizsgázó jusson. Ami pedig a földrajzi eloszlás igazságosságát illeti, külön javasoljuk az EPSZO-nak, hogy az EPSZO figyeljen oda arra, hogy miért van a jelentkezők hátterében jelentős különbség, egyes országokban mi jelentkeznek többen, mint más országokban arányosan, és konkrétan próbálja kezelni ezeket a problémákat, célzottan járjon el. Ami pedig az EPSZO működését illeti, erre vonatkozóan is van néhány ajánlásunk. Szeretnénk pontosabban tudni azt, hogy egy-egy vizsgázó összesen konkrétan mennyibe kerül, és szeretnénk azt is látni, hogy más nemzetközi közigazgatási szervezetek felvételi eljárásaival összehasonlítva ez a költség arányos-e, összevethető-e. Garantálnia kellene az efsa azt is, hogy mennyiségi, pontos, számszerű információk állnak rendelkezésre arra vonatkozóan is, hogyha az idp megvalósítják, az mennyibe kerül majd, hogy könnyebb legyen erről a költségvetési hatóság két ágának döntenie. Arra vonatkozóan, hogy mi legyen az új adatbázissal, amit az EPSO tervez bevezetni, a következő ajánlásaink lennének, ez jövőre történne meg. Azt szeretnénk, hogy ez az adatbázis százszázalékosan kizárja a többszeres és jogtalan jelentkezéseket, konzisztens legyen valamennyi ver semmi résztvevő számára, minden jelentkező számára a feltételeket biztosítson, általában is a verseny konkrét megvalósítása szintjén is. Az EPSZO pozitívan reagálta megállapításainkra, és le, megállapításainkat és ajánlásainkat elfogadták, illetve részben eleve belefogalmazták a fejlesztési tervükbe. Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy ennek a tervnek a sikere nagyban múlik azon, hogy az intézmények mennyiben támogatják az EPSZ-t, mennyire időben pontosan kommunikálják az EPSZO-val saját személyfejlesztési igényeiket, és mennyiben hangolják össze a tervezései szintjeik, műk, tervezési szintjeik működését. Köszönöm szépen, elnök úr és kedves kollégák a figyelmet. Nyilván örömmel válaszolok most kérdéseikre. Grazie. Köszönöm szépen, akkor most a Jedvejevszka asszonynak adom meg a szót. E, dziękuję, panie przewodniczący. E, Tisztelt elnök úr! E, mindenki számára jó elfogadható, akkor angolul fogok beszélni. A tárgyaló partnereimmel is angolul dolgoztam, így talán ez lesz a legegyszerűbb. Először is szeretném elmondani, hogy számomra nagyon érdekes feladat volt, hogy elkészítsem ezt a munkadokumentumot. Ennek két oka is van. Az egyik, hogy úgy gondolom, hogy maga a téma rendkívül fontos, mert Fontos kérdés, hogy a potenciális tisztviselői az európai intézményeknek hogyan kerülnek kiválasztásra, az egy rendkívül fontos kérdés. Másodszorban pedig azért is érdekes volt, mert a számvevőszéknek a jelentése önmagában egy figyelemre méltó dokumentum. Nem szeretném megismételni a számvevőszék következtetéseit, megállapításait, ez papíron van, illetve elő is adták itten a számvevőszék képviselői, hanem közvetlenül azokra a ajánlásokra szeretnék koncentrálni, amiket én magam fogalmaztam meg. Először is örülök annak, hogy megszületett a jelentés, és nyilvánosságra került, az, hogy az EPSO hogyan működik és hogyan teljesít, az nagyon fontos a kiválasztás hatékonysága és megfelelő volt a szempontjából. Tehát ez mindenképpen fontos téma. Ahogy már elhangzott, az intézmények az epso ra támaszkodnak a személyi állomány felvételekor. Az EPSO a legnagyobb forrás, ahonnan a tisztviselők bekerülnek. Véleményem szerint ez egy közös cél valamennyi európai intézmény számára, hogy a felvételt pontosan, átláthatóan, költséghatékonyan és részrehajlás nélkül bonyolítsák le, és ugyanakkor az azonos bánásmódot is biztosítani kell a potenciális pályázók között. A ö, számvevőszék feladata véleményem szerint nem volt könnyű, mert már az auditálás folyamán elindult az Epsonnak a saját fejlesztési terve, illetve saját felülvizsgálata. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a számvevőszéknek a jelentése egy évvel túl későn készült, és egy évvel túl korán. Ezért nem volt könnyű a feladatuk. Nagyon nehéz egy olyan tervet értékelni, amelyet még nem hajtottak végre. Tehát még azt is meg kell majd látni, hogy hogyan fog a valóságban, a gyakorlatban beválni válni ez a terv. Tehát az, hogy a számvevőszék ennek ellenére értékelte a tervezetet, szerintem ez nagyon jó dolog, az EPSZO pedig a számvevőszék ajánlásait már figyelembe vette annak érdekében, hogy saját fejlesztési tervét korrigálja, javítsa. Tehát ez önmagában nagyon pozitív mert ez a folyamat mindkét felet segítette. Én mindenképpen arra bátorítom az EPSZ-ot, hogy a számövőszék ajánlásait vegyék figyelembe, ez amennyire tudom már meg is történt, illetve történik. Miért ilyen fontos az európai intézményeknek, és általában az uniónak az, hogy hogyan kerülnek kiválasztásra az európai tisztviselők? Ez azért fontos, mert végezetül ez az eszköz, ami a különböző olyan személyeket veszik fel, akik az intézmények napi munkáját végzik egyfelől, ez nagyon fontos, és az is fontos, hogy hogyan kerülnek kiválasztásra. Ez befolyásolja az Európai Unióról kialakult képet is. Tehát ezért fontos, hogy a tisztviselők az európai intézményekbe objektív kiválasztás alapján és részrehajlás nélkül kerüljenek be tehát az európai intézmények egyben munkaadók is, és ez azt jelenti, hogy az egész unióról kialakult képet befolyásolják. Az ajánlásaimba megfogalmaztam azt is, hogy fontos lenne, hogy az EPSO jobban kommunikáljon a tagállamok közintézményeivel, a jó gyakorlatot alakítsák ki, mind a nagy közönség irányában történt felhívásokban, és segítsék elő a munka lehetőségeket, mert tisztviselőként dolgozni a tisztviselői karrier az egyik lehetséges karrier, és erről a nagy közösségnek tudnia kell, hogy ilyen létezik. Természetesen tudatában vagyok annak, hogy milyen érdek konfliktus lehet, mert lehet, hogy a nemzeti adminisztráció ugyanazt a potenciális jelentkezőt szeretné felvenni, tehát itt két intézmény verseng egymással azért, hogy a legjobb jelöltet megszerezze magának, és ez azt jelenti, hogy ilyen tekintetben az európai intézmény és a nemzeti intézmények közötti kapcsolatot kellene javítani. Ami pedig a lehetséges jelölteket illeti, itt fontos megnézni, hogy együttműködés legyen az egyetemekkel, hatékony lehet az intézmények számára is, hogyha több jelöltből meríthetnek. Természetesen az egyetemet végzett, a frissen végzett diplomásoknak is nagyon fontos, hogy minél több információt kapjanak azokról a karrier lehetőségekről, amik esetleg őket érteklik. Van egy másik fontos kérdés, amivel foglalkozott a számvevőszék. Szerintem az EPSZO is tudatában van abban, hogy van egy bizonyos egyensúlyhiány, földrajzi egyensúlyhiány a jelentkezők és a nyertesek között. Ezt meg kell vizsgálni, és meg kell nézni, hogy milyenek az oka, illetve az nagyobb egyensúly megteremtésére kell törekedni. Sajnálom, hogy sem a számvevőszék eh, jelentése, sem az EPSZON nem vizsgálta a közép- és felsővezetői szint felvételét, illetve az itt mutatkozó földrajzi egyensúly hiányt a számvevőszéki tárgyalásaimban azt láttam, hogy valószínűleg a minta túl kicsi ahhoz, hogy egy igazán jó átfogó képet kapjunk, és megfelelő legyen az audit. Tehát a minta az nem volt kellően nagy ahhoz, hogy a közép és felső kettői szintet megfelelően felmérjük. De szerintem a jövőben ezzel is foglalkozni kell, mert itt vannak bizony problémák, főként a földrajzi egyensúlyhiány miatt. Nagyon fontos és nagyon problematikus dolog a várakozási idő, az, amit a hogy meddig maradnak az emberek a tartaléklistán. Olyan sokáig vannak tartaléklistán, sikerült a vizsgájuk, és ugyanakkor mégsem veszik őket fel. Ez egy nagyon problémás dolog. Ez probléma maguknak az intézményeknek is, mert hol van itten a probléma? Ezt ez EPSZUL számára is, és az érintett intézmények számára is feladatot jelent az vagy az van, hogy rosszul fogalmazták meg az igényeket, vagy túl hosszú ideig tart a, a szelekció kiválasztási folyamat, és miközben a, végig megy ez az egész folyamat, nagyon sokan időközben elhelyezkednek, és végül már akik a tartaléklistán vannak, már még sincsenek, mert elhelyezkedtek és ezek az emberek végül is nem állnak rendelkezésre, amikor az intézmények fel szeretnék venni. Az nem várható el az emberektől, hogy hónapokat, sőt éveket várjanak, hogy végül állást kapjanak. Ami a ö, tehát eleve nagyon hosszú a kiválasztási eljárás, és nagyon hosszú a várólista, és az információ kezeléssel is vannak problémák. Ez persze meghaladja már az auditálásnak a területét, de a probléma az ott van, ez egyszerűen a, ugye először a, kiválasztani a legjobb jelöltet, és utána pedig a tartalék listáról felvenni az embereket. Ez egy olyan kérdés, aminek a kokobúna kellene foglalkozni a jövőben, tehát megvizsgálni, hogy hogyan kerülnek felvételre a tisztviselők, hatékony -e ez az eljárás, költséghatékony-e az eljárás, és hatékony célra vezető-e. Természetesen az az információhoz való hozzáférés is fontos, hogy a pályázók tudják, hogy hol vannak és mikor vannak üre, állás lehetőségek. Például tudom azt, hogy az intézmények megüresedett állásairól nem tudnak információt szerezni azok, akiknek sikerült a vizsgájuk. Ez kiderül egyébként a számvevőszéknek a jelentéséből is. Ez egy nagyon fontos kérdés. Azért fontos kérdés, mert a lényeg az az lenne, hogy az embereket jól válasszuk ki, és utána sikeresen kerüljenek is felvételre. Kétségeim vannak azzal, hogy más intézmények a, bevonása az EPSZO munkájába, az fog-e segíteni a hosszú kiválasztási folyamat problémáján, és hogy ez költséghatékonyabb lenne. Még ez nem került megvalósításra, tehát nem tudjuk, hogy mik az eredmények, de kétségeim vannak, hogyha embereket hosszú évre, akár négy évre is kiemelnek, és az epso hoz tesznek át, azért, hogy erősítsék a kapcsolatot az intézményekkel. Szerintem ez kétséges. Lehet, hogy ez két évre kellene, vagy részmunkaidőben kellene át áttenni embereket az epso hoz Én felvetettem, vagy nyitottan hagytam ezt a kérdést, de szerintem ez a hosszú távú ö, kölcsönvétele az embereknek nem jó megoldás. Vannak technikai észrevételek is, vannak ö, ellentmondások, amiket ki kell küszöbölni a versenyben, ezért arra ösztönözném az EPSZ-ot, hogy ellenőrizzék, vizsgálják felül a kiírásokat. A kiírások több alkalommal is javításra kerülnek, ez egyáltalán nem jó, és nem biztosak a jelöltek, hogy egyáltalán megfelelnek-e a kiírási követelményeknek és problémák vannak még a fordításokkal is, de ez önmagában nem igazol semmit, hanem egyszerűen egyszerűbb kiírásokat kell készíteni, pályázati kiírásokat kell készíteni. Fontos továbbá az EPSO munkájában a ö, kiírási, a felhívási munkát javítani, tehát hogy, illetve a feleviteli eljárásokat. Minden eljárás esetén kell, hogy legyen jogorvoslati lehetőség. Ha valaki nem elégedett az elért eredménnyel, akkor kell, hogy legyen jogorvoslati lehetőség. Az epszonak nak ezt is felül kellene vizsgálnia és biztosítani, hogy különböző panelek foglalkozzanak a felebezés kérdésekkel. Nem tudom, hogy ez általános gyakorlat-e, vagy kivételes-e, de volt olyan, hogy ugyanazok az emberek vizsgálták meg másodfokon, amikor a, hát nyilvánvalóan ugyanazt mondták, amit korábban már mondtak, és ez nem egy megfelelő felebbezési eljárás. Fontos lenne, hogy a jövőben levonjuk a tanulságokat a különböző köztisztviselői bírósági ügyekből is. Ez a folyamat már helyén van, ezt egyébként említette a számvevőszék is, ez az egyik legnehezebb probléma, hogy nagyon hosszúak ezek a, a kiválasztási eljárás. Én ennyit mondanék, és ahogy mondtam, én remélem, hogy ez csak az eleje a vitánknak, és az biztos, hogy a jelentés a kiválasztásról, a szelekcióról szól, de nem lehet ezt teljesen elválasztani az alkalmazási kérdésektől. És tisztelt elnök úr, remélem, hogy a Kokobu is fog majd foglalkozni a az alkalmazási, a felvételi feltételekkel is, és meglátjuk majd, hogy hogyan is néz ez ki az intézményeknél, hogyan kerülnek kiválasztásra, majd felvételre. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm képviselő asszony a beszámolót, Kaci Martakis kollégája szó. Köszönjük szépen ezt a nagyon jó jelentést, és nagyon részletes jelentést köszönet érte az Európai Uniónak nagyon jó emberei, nagyon jó tisztviselői vannak mindenütt, minden területen de az igényünk az kell, hogy legyen, hogy tényleg a legeslegjobbakat szerezzük meg. És a jelenlegi keretek között ez nem mindig biztosítható, ezek a keretek nem alkalmasak erre, ez persze nehéz megszervezni. Ez a kiválasztási eljárással is összefügg, ez nem igazi kiválasztás, ezek ilyen tömegrendezvények rengeteg pénzbe kerülnek, és éppen ezért, hogyha minden jelöltnek lehetőséget adunk a részvételre, az jó, de hogy ott mi történik? Hát ahogyan ezt az egyetemekről is ismerjük az alapképzésben, hogy ott logikai teszteken keresztül szűrnek, de így nem sikerül megszerezni a legjobbakat. Ez egyértelmű. Így nem lehet a legjobbakat kiválasztani. Mi nem logikai rendezvényt szervezünk, hanem politikai ö, apparátust működtetünk. És már előfordult az is, hogy a családom nyomására részt vehettem ilyen kiválasztási eljárásban, külügyminisztériumban dolgoztam Németországban, és akkor egy beszédet kellett elemeznem, amit én írtam. Na most a logikai tesztet mégsem ö, tudtam megcsinálni, soha nem is sikerült volna. A legjobb ö, tudásom, akaratom szerint sem. De ez nem jelenti azt, hogy nem én lettem volna a megfelelő ember, csak azt mutatja, hogy bizonyos embereket így nem lehet megszerezni. Tehát az eljárást át kell gondolni, és ezt saját tapasztalatból mondom. A jelentés készítője szólt arról, hogy milyen hosszú-hosszú ideig van az ember a listán, ezek nem csak hogy hónapok, évek sok esetben, és akkor elveszítjük a legjobbakat ezek alatt az évek alatt. Vannak esetek bizottságra, parlamentre is vonatkozik, meg például az Európai Beruházási Bankra, hát az egy kicsit távolabbá tőlünk, mert neki megvan a saját felvételi rendszere, de abból egyébként lehet tanulni az Európai Beruházási banknak más az eljárása, és ez sokkal inkább a szakterületre, a banking területre koncentrál. Ebből sokat lehet tanulni, de mégis ott is elvesznek a legjobbak, nem mennek a bankhoz, hanem inkább a nemzetközi intézményekhez mennek, mert állandóan várniuk kell. Nagyon hosszú várakozási idő, ezt meg kell gondolni, és nem is igazán átlátható az, hogy hol van szabad hely, szabad állás. Mindannyian tudjuk, hogy a pályázók, akik konzekvensen az igazgatókhoz, osztályvezetőkhöz fordulnak, hogy akkor válasszák már ki őket a listáról, alul, akkor ezeknek jobb is lesz az esélyük, hogy aztán ez nyílt, meg felre, azt nem tudom. Még egy kritérium, amit említenék, és ezt tényleg nagyon komolyan meg kell gondolni, ez pedig a számvevőszék az ajánlásai között a hármas számú ajánlásban említi eh, mindezt, a nyelv kérdését. Tehát itt arról van szó, hogy a nyelvi követelményeket hogyan lehet meghatározni. Egy dolog. Hallottam, és ezt most eh, az ERSZO képviselőjét eh, szeretném kérni, hogy ő cáfolja, vagy, vagy erősítse meg, hogy a német nyelvet következetesen harmadik helyen említik a de tényleg következetesen, de diszkriminálják és hátrányos helyzetben van a német. Tehát, hogyha a jelentkező tud angolul, meg franciául, és az anyanyelvét, és aztán jön egy másik pályázó, aki angolul, franciául tud, akkor aki franciául tud, az részesül előnyben. Ez teljesen világos olyan helyzetekben, amikor valakinek francia és német nyelve van, de nincs angolja, akkor alig van esélye, egyszerűen no chance, no, uh, sansztalan. Tehát ismerek ilyen eseteket, és hogyha ez így van, akkor a kritériumokat meg kell változtatni. Akkor azt kell mondani, hogy anyanyelv, angol, és egy ahogyan a számvevőszék fogalmaz, képesség, hogy tud-e nagyon gyorsan más nyelvekre ráhangolódni. Így lehet dolgozni, de hogyha a mostani kritériumoknál maradunk, ahol a három munkanyelv egyenjogú elvben, akkor csak azt mondhatom, hogy az EPSZO sajnos nem fair módon kezeli a német nyelvet ebben az eljárásban, és ezt szeretem volna elmondani helyen, mert akkor a kritériumokat következetesen meg kell változtatni. Én azt gondolom, hogy az angol, mint lingua franca, most hagyjuk a vitákat, meg a különböző különböző fontoskodásokat ezzel kapcsolatban. Az angol az az általános lingva franca, oda kell írni, hogy angolul tudni kell, mert nagyon sok olyan pályázó van, akik jók, nagyon jól tudnak más nyelveken az anyanyelvükön kívül, de lehet, hogy angolul speciál nem, és egyszerűen esélyük sincs. Ez nem fair. Akkor ezt be kell írni a pályázatokba, és csak így tudjuk azokat a problémákat áthidalni, amelyek akadályoznak abban, hogy a legjobbakat szerezzük meg. Plusz még földrajzilag is ki kell ezt egyensúlyozni, hangsúlyozni, de hát a kritériumokat azért mégiscsak szigorítani kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek, továbbá a jelentés készítőjének is. Én két olyan problémát szeretnék kiemelni, amelyek fontosnak tűnnek. A számvevőszék teszi a dolgát, és készített egy felmérést arról, hogy mennyire hatékonyan dolgozik-e az EPSO bizonyos kritériumok alapján. De vajon ezek a kritériumok, ezek megfelelőek -e? Ezek tényleg hatékonysági kritériumok-e? A jelentésben azt mondják, hogy a három éves tervezés olyan kritérium, ami nem minden alkalommal kerül alkalmazásra. Tehát intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy csökkenjenek a határidők, csökkenteni kell, vagy le kell rövidíteni az egész eljárási folyamatot, és ebben az esetben vajon a három éves tervezés az valóban szükséges-e? A folyamat egyszerűen nem lesz eléggé dinamikus. Második dolog pedig az, hogy a hányan kerülnek végül ki győztesen a versenyvizsgákból. Bizonyos kritériumok világosak, például egyharmada a pályázóknak kell, hogy sikeresen kerüljön ki. De hogyha megvizsgáljuk az adatokat, amelyek rendelkezésünkre állnak, akkor azt tapasztaljuk, hogy mindössze 10%-a a jelentkező, a, a kerülnek végül felvételre a tartaléklistákról. Tehát, hogyha arra akarjuk ösztönözni a, az embereket, hogy vegyenek részt jobban ezekben a vizsgákban, akkor sokkal jobb tájékoztatást és átfogóbb tájékoztatást tájékoztatást kell adni. Tudjuk, hogy vannak problémák a tolmácsok esetében az új ország tagállamokból, és ahelyett, hogy hatalmas pénzeket költünk el, és sok eszközt használunk fel, inkább a a képzésére kellene fordítani azoknak, a, akiket aztán majd később ki lehetne nevezni. Ez azt is jelenti, hogy meg kell változtatni az arányt azok hogy hányan kerülnek tartaléklistára, és hányan kerülnek végül is felvételre. A földrajzi megoszlás is egy nagyon fontos kérdés. Kétségtelen, hogy az EPSZO-nak figyelembe kell vennie a földrajzi megoszlást, de mégiscsak van egy probléma, itt a földrajzi megoszlásról van, de itt tagállami földrajzi megoszlásról és állampolgárok megosztásáról van szó. Az erőviszonyokon azonban nem lehet egyik napról a másikra változtatni, nagyon sok idő kell ahhoz, hogy az erőviszonyok is változzanak. De amikor a földrajzi megoszlásról beszélünk, akkor figyelembe kell vennünk egyéb kritériumokat is. Ami a határidőket illeti a nagyon hosszú eljárást. Feltétlenül szükséges, hogy jobb legyen az átláthatóság, ugyanis szeretnénk, hogyha magasan képzett szakemberek kerülnének be, és ezek nem várhatnak 18-20 hónapot, hogy megtudják, hogy egyáltalán majd felveszik-e őket, vagy sem. Tehát lehetne itt meghatározni határidőket, például azt mondani, hogy hivatalos határidő, egy eljárás 9 hónapnál semmiképpen nem lehet hosszabb, és ez az eljárás legyen teljes mértékben átlátható, hogy minden egyes szakaszról értesüljenek a pályázók, hogy éppen hol tart a kiválasztási folyamat és végezetül a költségek, a ráfordítások is nagyon fontosak. 700 ezer euróba kerül egy jelöltnek a kiválasztása. Az EPSO azt javasolja, hogy ezt a költséghatárt emeljük meg, jobb információ ö, vezessenek be, tökéletesítsük az információs rendszer, de szerintem valóban ellenőrizni kellene a kiadásokat, és azt, hogy ténylegesen mibe kerül egy embernek a felvétele, hogy a költséghatékonyság megvalósuljon, mert nem lehet a költségeket a végtelenségig emelni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Greszle asszony, nagyon szépen köszönöm. Az EPSZO vezetője itt van körünkben, köszönöm, hogy eljött, őt kérdezném. Azt gondolom, hogy érdekes, hogy a statisztikák ból az derül ki, hogy vannak olyan országok, amelyek sikeresebbek, mint a többiek a pályázatoknál. Meg kell nézni, hogy ez hogyan is alakul a tagállamokban. Van egy olyan statisztika, hogy a belgák 22%-ot képviselnek a sikeres jelentkezők között, tehát eh, itt több jelöltjük van, jelentkezőjük, mint Németországnak, Olaszországnak. Jó lenne hallani, hogy miért tud Belgium, a belga pályázók miért tudnak sikeresebbek lenni, mint az összes többi. Ez lenne az első kérdésem. A másik kérdésem pedig a tárgyilagosság. Tehát az eljárások amelyeket itt javasolnak a kiválasztásra, ezek ugye objektív, és hát az objektivitásra súlyt kell helyezni. De utána aztán jön egy lista, a lehetséges jelöltek listája, akit fel lehet venni, és aztán ami ezután történik, az még furcsább, ugye a különböző szolgálati helyek, nem csak a bizottság, hanem az összes többi ebből a listából válogat. Hát azt szeretném tudni, hogy mennyire objektív ez az eljárás. Egy kicsit az a benyomásom, hogy itt senki nem tudja, hogy esetleg egyik intézmény már eleve veszítette, vagy nem. Tehát a belga pályázókkal és a sikerükkel kapcsolatban is összefügg ez, hogy mennyire objektív az, ami utána jön a listáról való választás, amikor meghatározzák, hogy kit vesznek fel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. És akkor az EPSZO képviselőjét kérném szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a számvevőszéknek a jelentéséért. Nagyon üdvözöltük ezt és azt hiszem, hogy nem volt könnyű az időzítés, de hát egy nagyon fontos input ez az EPSO számára. Azt hiszem, hogy egy kicsit szokatlan helyzetben vagyunk. Azt mondhatom, hogy nem csak, hogy üdvözöljük és elfogadjuk a számvevőszék ajánlásait, hanem már el is kezdtük megvalósítani ezeket, amelyeket még nem valósítettünk meg, az a közeljövőben fog megvalósulni. Egy komprehenzív fejlesztési programot dolgoztunk ki, mi is fontosnak, szükségesnek tartjuk ezt. Sok képviselő hangsúlyozta, hogy milyen fontos a toborzó funkció, és itt én a jövőről beszélek, biztosítani kell az európai közszolgáltatásokat, szolgálat minőségét a jövőben. És nagyon fontos a szelekciós modell, ez most 50 éves, és hát 50 éve nem modern, és hát nem tudja biztosítani, hogy a legjobbakat kapjuk meg az Európai Unióban. Éppen ezért megpróbáljuk a fejlesztési program keretében nem csak nem a költségeket akarjuk nevezni, hanem a hatékonyságot, úgyhogy a legjobbakat kell tudnunk megnyerni és kiválasztani a jelentkezők közül. Nem gondolom azt, hogy az eddigi eljárási rend ezt biztosítani tudta. Örömmel várom, még akkor is, hogyha azt mondom, hogy sikerült megbízni, megbirkózni a bővítés adta kihívásra, de jön a többi kihívás, és következik egy nagy generációs váltás is. Az Európai Bizottságban a következő tíz évben a munkatársak egy harmada ki fog válni, a parlamentben és a többi intézményben ezeknek az aránya még nagyobb lesz. Ugyanakkor a demográfiai fejlődés, és hát ez így van világszerte a fejlődő világban, hogy egyszerűen nem lesz elég jelentkező, akik megjelenhetnek majd a következő években, hogy a növekvő igényeknek megfeleljenek. Tehát ezért egy olyan rendszert kell, kiválasztási rendszert kell kidolgoznunk, amely nem csak hogy gyors és hatékony, hanem egyben vonzó és mi vagyunk a kirakata az európai intézményeknek, és hát eh, a mi kiválasztási folyamatunk nagyon elavult, a leglassabb szinte a világon, és így nem vagyunk abban a helyzetben, hogy jól végezzük a munkánkat, és biztosítsuk a közszolgálat jövőjét az Európai Unióban, és megtaláljuk az igazi tehetségeket. Éppen ezért nagyon komolyan megnéztük, hogy mi a legjobb gyakorlat nemzetközileg, a best practice, és nagyon sok közszolgálati intézményben vizsgáltuk ezt meg a tagállamokban, Párizsban és meg más nemzetközi szervezeteknél. És ezekből a tapasztalatokból sokat tanultunk, és azt gondolom, hogy azok az intézkedések, amelyeket javaslunk és megvalósítunk a fejlesztési program keretében, megfelelően fogják ezt a folyamatot előrevenni, hogy a legjobbakat tudjuk kiválasztani, mégpedig gyorsan és akkor gyorsan megnézem azokat a ajánlásokat, amelyek itt szerepelnek, és hát néhányra akkor kitérek. Ami a kommunikációt illeti, egyetértek azzal, hogy javítani kell ezen, több erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a brüsszeli és luxemburgi közönségen túl lépjünk, túl nyúljunk, és nagyon szorosan együttműködünk a tagállamokkal, is, és nincs érdekkonfliktus, azt gondolom a tagállamokkal, ők is azt mondják, hogy az ő érdekük is, hogy biztosítsák, hogy a legjobbak közül néhányan az európai intézményeknél dolgozzanak. Nekünk is ez az elvárásunk, hogy a tagállamokból, minden tagállamból a jók jelentkezzenek. Úgyhogy együttműködünk a tagállamokkal, akiknek ez szintén érdeke, és egy nagyon aktív hálózat működik tagállami szinten is. Évente kétszer találkozunk, és ez nagyon nagyon sokat segít abban, hogy biztosítsuk azt, hogy az üzenet odaér, ahova kell, és olyan stratégiákat dolgozunk ki országonként, amelyek lehetővé teszik, hogy a tagállamok jól működjenek együtt velünk. Nagyon keressük az egyetemeket, részt veszünk például ezen a héten egy nemzetközi szervezeti eseményen, a London School of Economicben, azután hasonló eseményeket tervezünk Németországban és több tagállamban, tehát nagyon szorosan együttműködünk az egyetemekkel is. Meg megpróbáljuk őket megfelelő információval ellátni ezekről a kérdésekről. Milyen karrierpályák állnak rendelkezésre, és ezt tesszük 24 nyelven. A websájtunk is elérhető 23 nyelven, azt hiszem, hogy a versenyfeltételek, pályázati feltételek nagyon jelentős előrelépést jelentenek, és így talán jobban meg lehet célozni a tehetségeket. Persze, nehéz kihívás ez számunkra, ugyanis a földrajzi egyensúly, amiről szintén szólnék, itt két megfigyelést lehet megemlíteni. Az egyik, ugye a bővítés esetében még ugye nem sikerült ezt a 27-es szinten, mert akkor persze a, a bővítés után ugye az újonnan csatlakozókra, a tízekre, meg a tizenkettőkre összpontosítottunk, de ez változni fog, és most már a földrajzi egyensúly sokkal jobban előtérbe fog kerülni. E, és itt a viszonylagos, az intézmények vonzereje is persze számít, meg a fizetések vonzereje, és hát ez persze attól függ, hogy milyen tagállamból jön az ember, tehát ott, ahol magasak a bérek, onnan sokkal nehéz, sokkal nehezebb megszerezni a legjobbakat. Úgyhogy meg kell nézni, hogy milyen a foglalkoztatási szint az egyes tagállamokban, de hát az Európai Uniónak az imázsa is fontos tényező a tagállamokban, hogy most vonzó vagy nem vonzó. Tehát azt kell csinálni, hogy nagyon keményen dolgozunk ott, azokban a tagállamokban, ahol nehezebben tudunk hozzáférni a legjobb erőkhöz az adminisztrációt és a béreket, illetve a fizetéseket, illetve néhány bizonyos előrelépés történt, persze többet is lehet tenni. Ez persze az én mandátumon sok esetben túlmutat, és nem is annyira a, a felvétele függ össze, de hát biztosítani kell azt, hogy itt a megfelelő információk rendelkezésekre állanak, rendelkezésre állanak az intézményeknek. 13 ezer sikeres jelöltet választottunk ki, hatalmas a probléma, és kétszer annyit választottunk ki, mint amennyit fel tudnak venni, tehát 20 ezer emberről lehetett volna szó, és így aztán a váró lista, illetve a várakozási idő megnőtt, nagyon sok jelöltnek egyszerűen nincs is reális esélye arra, hogy felvételre kerüljön. Azt gondolom, hogy foglalkozni kell ezzel, lesznek éves versenyek, biztosítani kell, hogy sokkal inkább megfeleljen mindez az igényeknek, ez világos, ugye a pénzügyi terv is rendelkezésre áll majd, és meg lesznek ezek az éves ciklusok, ezt a három éves stratégiai tervezéssel kell kombinálni, és akkor biztosítható lesz, hogy a jövőben is meglegyen az esély arra, hogy a tartaléklistára kerüljenek megfelelően, és hogy felgyorsuljon ez a folyamat. Azt hiszem, hogy vannak kételyek arra vonatkozóan, hogy hol és hogyan dolgoznak. Én azt gondolom, hogy a legjobb esély, és hát ez egy örök probléma tulajdonképpen, ugye hogy feladják-e az emberek a saját munkájukat, ahol dolgoznak egy bizonyos időre, ez nem mindig működik, az, hogy mikor állnak rendelkezésre, hogyan, sok esetben ez is okozza a késedelmeket ma, úgyhogy sokszor több hónapos a késedelem, és ez egyszerűen ezzel magyarázható, hogy nem tudnak akkor beállni, amikor esetleg szükséges lenne másik, hogy nincs megfelelő konzisztencia, minden zsűri újonnan alakul, és megvannak a saját kritériumai, saját standardjai, aztán ezek folyamatosan változnak. A jelöltek nem tudják, hogy most akkor hol az akadály, mit kell venni. És azt hiszem, hogy a koherenciának, konzisztenciának ez a hiánya nem felel meg az intézmények szükségleteinek, és hát ezek nem igazán foglalkoznak ezzel. És még fontos említeni, megemlíteni azt, hogy nem hiszem, hogy bármennyire is jók ezek a zsűrik, azért azt hiszem, hogy azért az időtávval is foglalkozni kellene, és a problémát úgy lehet kezelni, és ezt a számvevőszék is elmondta a jelentésében, hogy ez egy nagyon komoly gyenge pont. Ami a mi az értesítéseket illeti, ugye ez, meg a lehetőségeket, ezeket teljesen újraírtuk, és minden nyelven, 23 nyelven rendelkezésre állnak. Tehát van egy standardizált iránymutatás, és ez rendkívül világos, egyértelmű, és most már látni lehet, hogy hogyan indulnak majd a konkúrok jövőre, és ez világosan bemutatja, hogy mi, mik az elvárások. Keményen együttműködünk a fordítószolgálattal is, és fontos, majdnem minden szervezettel ellentétben nálunk nagyon világosá tesszük a jelöltek számára, hogy mire van szükség, és EPSZO-ban van egy ilyen belső felülvizsgálati mechanizmus. Tehát akik zsűrizik a jelentkezést és a fájlokat, azok nem ülhetnek a, a boardban, a zsűriben, és ez nagyon jó, hogy most már ezt szétválasztjuk. 2008-ban az ombudsman tájékoztatott, az Európai Ombudsman tájékoztatott bennünket, hogy 40 50%-kal csökkent az EPSZO-val kapcsolatos reklamációk száma, és 60% esetében, 60%-a kevesebb esetben volt szükség további vizsgálatokra. Ennek én nagyon örültem, és azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog, mert valóban sikerült javítanunk azt, hogy hogyan kezeljük az ügyfeleinket, és hogyha hiba történt, akkor azt mi hamarabb igyekszünk korrigálni. És akkor most Németül fogom folytatni. Tehát ami azt a kritikát illeti, hogy a német nyelvet diszkrimináljuk, hát ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy ami az epszo illeti, ez messze nincs így. Nálunk Három nyelvű a kiválasztási eljárás, angol, német és francia egyenjogú nyelveknek számítanak, és semmiféle diszkrimináció nem éri a német nyelvet minden jelöltnek. A, de a vizsgákat a második nyelvükön kell abszolválni, angolul, németül vagy franciául, és én azt is hiszem, és persze ö, osztom, hogy a lehető legjobbakat kell megszólítanunk egész Európában, és hogyha közepes embereket szerzünk, akkor a közszolgálat jövője problematikus lesz hosszú távon Európában, az Unióban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne csak a logikát, ne csak a tudást mérjük a kiválasztási felvételi eljárásban, hanem a kompetenciát, a jelöltek kompetenciáját. Ez egy fontos irányvonal az EPSO fejlesztési programjában is. Persze lesznek logikai tesztek, de nem csak, hanem más tesztek is, de hogyha 10, 20, 30 30 ezer jelöltünk van, akkor azért valahogy muszáj csökkenteni ezt a számot, és talán jobb lenne, azt gondolom, hogy ha lenne egy ilyen self-selection, vagy egy self-assessment, már eleve annak a révén tudnánk csökkenteni, a jelöltek lássák, hogy mi vár rájuk, és hogy milyen munka, milyen munkára pályáznak, és akkor mondhatják, hogy ez nem nekem való, vagy igen. Hát megpróbálunk ebben a szellemben dolgozni, és 2010-től ez még inkább így lesz. Tehát ez a self-selection, az önszelekció, illetve az önértékelés nagyobb szerepet kell, hogy kapjon, tehát nem csak a logika, hanem a kompetencia lesz a meghatározó a földrajzi egyensúlyt illetően, hogy akkor a belgák miért olyan jók a, nálunk a konkurokon? Jó kérdés. Más kollégákat is meg lehet esetleg kérdezni. Hát én azt hiszem, hogy a felvételi eljárás annyira specifikus, és annyira a tartalmat és a tudást méri, hogy azok, akik hozzáférnek, hogy is mondjam, szóval sok olyan tanfolyam van, amelyeket az intézmények szakszervezetei rendeznek, vagy a gazdaság, és hogyha a ott van az ember a Liberi Európén közelében, elmennek ott az épületbe, hát látják, hogy több száz könyv áll rendelkezésre. És hogyan tudok átmenni az EPSZO vizsgán? Hát ezek a könyvek, meg kurzusok, ezek olyanok számára elérhetők, akik itt vannak Brüsszelben vagy Luxemburgban. És hát itt van egyfajta diszkrimináció, és azt hiszem, hogy a jövőben jobb lesz, mert nem a tudást fogjuk mérni, nincs már 250 kérdés Európáról. A kompetenciát fogjuk mérni, tehát elegendő lesz, ha ide jön a jelölt a saját képességeivel, tapasztalataival, amelyet már ugye eleve magával hoz. És ezt fogjuk mérni. És ez talán egy sokkal jobb alapot ad. Nekünk világos, hogy azok, akik Brüsszelben laknak, azok könnyebben hozzáférnek most ehhez a tudáshoz. És de hát ez sajnos túlmegy az én mandátumomon, én személyesen elmondom a véleményemet, hogy jobb lenne, hogyha lenne mindenkinek hozzáférése a az álláskiíráshoz. És ezt már javasoltuk, de hát nem minden intézmény ért ezzel egyet, és azt hiszem, hogy most ezzel fogunk majd a Management Boardban november 18-án foglalkozni egy javaslat alapján, amely a bizottságtól érkezett és akkor vissza Angolra. A maradó, fennmaradó kérdéseket, illetően három éves tervezés. Teljesen szükség van rá, és ezt kombinálni kell az éves ciklusokkal, a konkurokkal, és hát ez sokban megoldhatja a jelenlegi problémákat, amikor azt mondjuk, hogy csak akkor indul a folyamat, amikor a szükségletek jelentkeznek. Hogy hány embert vesznek fel, erről már beszéltem, és majdnem tízezer embert, és nagyon sok ez a szám. Aztán menetrend kialakítása ezzel kapcsolatban a jövőben 5 és 9 hónap lesz, és azt gondolom, hogy a, sokkal gyorsabban lesznek ezek lebonyolíthatók szeretnénk együttműködni a kommunikáció területén és az intézményekkel, például tolmács vizsgák esetében. Ez nem mindig könnyű, hogy a szolgálatokat jól bekapcsoljuk ebbe a kommunikációs folyamatba, ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy minden intézmény megpróbálja a saját kommunikációs profilját kialakítani, de ha együttműködünk, koordináljuk a munkát, akkor lehet, hogy elérjük a kritikus tömeget, hogy tényleg hatással legyünk a felvételi folyamatra. Költségeket illetően nem szeretnénk növelni a költségeket. Tudjuk, hogy a költségvetésünk korlátozott, és és hát lehetnek rövid távon plusz költségek adott esetben, de egyébként éppen, hogy hatékonyabbá akarjuk tenni költségek szempontjából ezt a felvételi folyamatot, ez 7000 euró jelenleg jelölteként, ez nem nagy, ha megnézzük, hogy azután majd mennyit fognak keresni a pályafutásuk során, az 2 millió euró is lesz, plusz még a nyugdíj, meg az egyéb, és hát plusz még ugye ott van a kockázat, hogy nem a megfelelő embert veszük fel. Úgyhogy éppen ezért itt meg kell nézni, hogy ezek a költségek azért hasznosuljanak, és ezek, ezeket, ez egy megfelelő befektetés a, a felvétel felvételi folyamatban, és azt hiszem, hogy most jó irányba haladunk az elkövetkező években, számítok a támogatásokra, hogy egy hatékony, modern felvételi rendszerrel tudjunk dolgozni az EPSZO-ban. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Van-e hozzáfűzni valója bárkinek a témához? Nincs. Akkor rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Az Európai Számvevőszék 11 per 2009 számú külön jelentés a LIFE természetvédelmi projektek fenntarthatóságáról. Kazamias úr, a számvevőszék tagja, illetve képviselője kapja meg most a szót. Lavanodas υπόψη Odinei είναι η πρώτη μας επαφή από Köszönöm szépen. A választások óta Eh, ami tavaly nyáron volt, az európai parlamenti választások óta. Szeretném elmondani, hogy nagyon sok sikert szeretnék kívánni önöknek, a képviselőknek, és mindazok számára is, akiket újra választottak, azoknak is nagyon sok sikert és erőt kívánok ahhoz, hogy a kötelezettségeinknek meg tudjanak felelni tagállamainkban. Tehát miután ö, vannak képviselők, akik újak a parlament, A mai előadásomat ennek megfelelően készítettem elő, figyelembe véve ezt az elemet. Tehát ez a LIFE, ez az a pénzügyi eszköz, amit a környezeti kérdésekre tudunk fordítani. Ez fontos gazdasági szempontból is, ez az a pénzügyi eszköz, amelyik a legfontosabb, és ez a környezetre koncentrál. Tehát ez a környezetvédelmi, az Európai Unió környezetvédelmi politikájának a megvalósítási eszköze. Az első projektek, amelyeket finanszíroztunk, ezek 1992-ben indultak, majd pedig más eszközök is voltak, egészen a harmadik fázisú Life, ezt hívjuk Life 3-nak. Ez 2006-os időszak, 2006-os időszakot öleli fel. A Life 3-ra 957 millió euró volt, és van egy másik Life is, amit Life Plusnak hívunk, ottan pedig 2 milliárd 143 millió eurót irányoztunk elő 2007-2013-as időszakra. Az auditálásnak a célja az volt, hogy felmérjük, mennyire hatékony a bizottság gazdálkodása, a Life 3-as keretekre vonatkozóan. Ez 2000-2006, ez a Life Nature, vagy természet címet viselte. Ezek különböző projektek. Ugyanakkor végeztünk egy ellenőrzést az kiválasztási eljárásra vonatkozóan is, ez már a Life Plus-ra vonatkozott a következő időszakra, 2007-2013-as időszakra, és a számvevőszéknek az észrevételei továbbra is nagyon fontosak számunkra, mert a fenntarthatósági kérdések azok vonatkoznak a Life Plus instrumentumra is. A 2000-2006-os időszakban a Life uh, Nature-rel 434 projektet finanszíroztunk, uh, ennek az összege 436 millió euró volt, és 26 tagállamra terjedt ki. Ez azt jelenti, hogy a közösségi alapok körülbelül 1 millió eurót tettek ki projektenként. A természet és biodiverzitás projekt számára pedig 850 millió euró áll rendelkezésre 2007-2013-as időszakra. Ez azt jelenti, hogy ez az összeg megduplázódott, tehát a Life Nature az társfinanszíroz különböző projekteket. Ez a Natura 2000-rel kapcsolatos, itten élőhelyek és fajok védelmére szól ez a az alap. Itt ez nagyon sokan hozzájárult a legjobb gyakorlat elterjesztésére, illetve a természetvédelem erősítésében. Előzetes munkálatok, amiket elvégeztünk, nagyon jól megmutatták, hogy a Life Nature-nek a felügyelete és irányítása rendkívül bonyolult folyamat. Ugyanis a kiválasztott és finanszírozott projektek nagyon függőek attól, hogy milyen helyzet van az e- Unió egyes részeiben. A megvalósítást különböző kedvezményezettek végzik, itt fontos a fajok, illetve az élőhelyek védelme, és még egy hozzáadott értéket képvisel az eredményeknek a közreadása. Ugyanis fontos, hogy a megvalósítás után levonjuk ezekből a konzekvenciákat. 1992 óta ami a programnak az eleje volt, a bizottság fokozatosan javította az ellenőrzési és gazdálkodási rendszereit, és figyelembe vették a számvevőszék korábbi vizsgálatainak az eredményeit. E, itten kiemelném külön a 11-es számú jelentést 2003-ból. Ennek az auditálásnak az eredményei elkészítették, és ez 35 projektre vonatkozott Belgium, Olaszország, Németország, Szlovénia, Spanyolország és az Egyesült Királyság voltak ebben benne és itten a különböző nyomonkövetési csoportokkal is kapcsolatban álltunk, vizsgáltuk a biodiverzitás kérdését. Ez az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel együtt végzett munka volt. Fontosak itt a különböző környezetvédelmi kérdéseknek a megfelelő kezelése. Az auditálás megállapította, hogy az auditált projektek hozzájárultak a fajok és az élőhelyek védelméhez, különösen a Natura 2000 helyszínein. A tagállamok és önkéntesek is támogatták ezeket, akik a különböző civil szervezetekkel járulnak hozzá a biodiverzitás fenntartásában. Ugyanakkor elégtelenségeket is tapasztaltunk a különböző fázisokban, ez befolyásolja az eredmények tartóságát is. Ami a kiválasztási eljárást illeti, nem kapott kellő ö, súlyt a fenntarthatóság elem, például ezt láttuk a Life Plus esetében, nem voltunk eléggé precíziek. A, a döntéshozatal túlzottan hosszú volt. A második eh, lépés a nyomonkövetésnek a megvalósítása. Nem foglalkoztunk elően az egyes projektek végeredményeivel. A különböző szerződések, gazdálkodási eh, szerződéseket nem szisztematikusan eh, valósították meg, illetve hagyták jóvá. Ami pedig az eredményeket illeti nem mindig sikerült az érdekelteknek rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, ami szükséges és ami hozzáadott értéket teremthetett volna tehát tulajdonképpen nem minden került közreadásra, illetve csak azok tudták, akik közvetlenül érdekeltek voltak. Nem sikerült levonni a következtetéseket, a legjobb gyakorlatokat nem sikerült felismerni, és nem kerültek ismertetésre a technikai tudományos információk sem. A hosszú távú kezelése a projektnek azzal kapcsolatban azt mondható, hogy a bizottságnak nagyon kevés az információja az eredményekről, mert nincs ex post eljárás, ami lehetővé tenné, hogy az egy, a megfinanszírozott projektek hatékonyságát is mérjük nem, siker, nem alakultak ki a megfelelő mutatók sem, amik az eredmény mérését tennék lehetővé. Tehát végezetül, tisztelt elnök úr, még hogyha vannak is jelentős eredmények a LIFE létrehozása óta eltelt időszakban, azért még van mit javítani a különböző ellenőrzési és gazdálkodási területeken oly módon, hogy biztosak lehessünk abban, hogy az intézkedések, amelyeket az Európai Bizottsághoz is, amit finanszíroz, hogy ezek hatékonyak, és a jövőben is azok lesznek, amikor már a finanszírozása a projektnek véget ér. Tehát el kell érnünk azt, hogy csak a legjobb projektek kapjanak finanszírozást, és oda kell hatni, hogy kialakuljanak azok a szervezeti és pénzügyi struktúrák, amelyek megfelelő és tartós befolyást tudnak gyakorolni. Tehát azt javasoljuk a bizottságnak, hogy adjon nagyobb hangsúlyt a különböző elemeknek, amelyek a fenntarthatósággal, a tartósággal vannak kapcsolatban, fontos javítani a tanulságok levonását, és az utolsó kifizetést ut- után is meg kell nézni, hogy mire jutnak ezek a projektek. Én ezzel ö, fejezném be, és ö, köszönetet mondanék saját, illetve munkatársaim nevében az önök szakbizottságának a meghívásért. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek az igen kitűnő együttműködést, amit ö, sikerült elérnünk, és az érintett biztosnak is köszönetet szeretnék mondani, aki rendkívül konstruktív magatartást tanúsított. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Irjana Ivanova kapja meg a szót, aki a témával parlament részéről vitte a témát. Nagyon rövid időn volt a dokumentáció áttekintésére, és ezért mindent angolul kellett végeznem az eljárás során, és ezért angolul is mondom el mondandómat. Gratulálok a számvevőszéknek releváns és világos jelentéséhez, amelynek kiváló ajánlásai és megalapításai vannak. Nagyon fontos ez a téma, hiszen ez az egyik legfontosabb a környezetet befolyásoló európai pénzügyi eszköz. Jelentős pénzről van szó, hogy elhangzott már többször is. A Life Nature összesen 436 millió eurót tesznek ki, és az új Life 3 pedig 2,143 ezred millió eurót. 850 millióra terjed ki csak a számvevő szék ellenőrzése, és itt is csak a kiválasztási eljárásra. A Nature programon belül, a Natura programon belül a managementre is kiterjedt a vizsgálat. Mielőtt a számvevőszék ajánlásaira és megállapításaira rátérnék, egy kis hátteret szeretnék adni, történelmi hátteret a dologhoz. Ez nem az első külön jelentése a számvevőszéknek a természetvédelmi programokról. 2003-ban is volt már egy, amely megállapított számos gyengeséget a befektetések hatékonysága, eredményessége szempontjából. A bizottság ezek közül sokat orvosolt, a problémák közül sokat orvosolt, ugyanakkor a 2004-es follow-up jelentés is azt mutatta ki, hogy a számvevőszéknek korán sem valamennyi ajánlását hajtotta végre a bizottság. Ahhoz, hogy a alapok kezelését javítani lehessen, ezeknek a hatékonyságát, négy különböző management fázisról kell beszélnünk. Ugye az egyik a kiválasztási eljárás, a másik a végrehajtás és monitoring, a harmadik az eredmények közzététele, és a negyedik pedig a hosszú távú szerződés kötési eljárás. A fenntarthatóság elvét sokan megfogalmazták, a jelentés is. Úgy gondolom, hogy valóban ez a legfontosabb kulcsszava a jelentésnek, ezért ö, szeretnék arra kitérni, hogy mennyit változott a fenntarthatóság fogalmának definíciója, már az irányelvekben is, amelyek ö, erre, ö, erről rendelkeznek. Nagyon fontos eleme a fenntarthatóságnak az eredményesség, vagyis hogy a projektnek legyen valamilyen fenntartási, továbbviteli jelentősége faj és természet élőhely védelmi szempontból. A második az időfaktor, vagyis az, hogy a projekt fenntartható-e, közép-hosszú távon folytatható-e, és az eredményessége is megőrizhető-e a harmadik pedig a struktúrákra vonatkozik, a hosszú távú fenntarthatóság intézményi hátterére és egyéb struktúráira. Fontos, hogy ezeket egyenként megvizsgáljuk, és ezen belül is a projektmenedzsment szintjét. Mert ha megnézzük a kiválasztási fázist, akkor az derül ki számunkra, és a számvevőszéki jelentős is ö, ö, leszögezi ezt, hogy a fenntarthatóság elve folyamatosan nőtt, mint szempont fontosságban a kiválasztás során. Ugyanakkor a monitoring fázisban már nem nagyon figyeltek erre oda, és nem nagyon figyeltek arra sem oda, hogy mely tényezők gátolhatják a projektek fenntarthatóságát, amelyek menet közben merültek fel. Több hangsúly volt a pénzeken, és kevesebb a az élőhelyek megvédésének hatékonyságom. Költséghatékonysági szempontokat vizsgáltak, megvizsgálták azt is, hogy miért volt sok minden nem költséghatékony. Például egy, egy villamos energia hálózat vizsgálatakor kiderült, hogy egy, egy föld alatt lefektetendő alumínium vezeték sokkal károsabb a természetre, mint a, a felszín fölött vezetett. Ugyanakkor a felszín fölött vezetett kábeleket már régóta nem használták, és ezért az ajánlás arra kellett volna, hogy irányulja, hogy ne új investíció történjen, hanem a régi rendszer felújítása történjen meg. Tehát tulajdonképpen a projekt megszüntetése lett volna a természet szempontjából. Jó, de ez nem történt meg. Az eredmények kommunikálása fázisában pedig, ugye az egyes projektek kapcsán korán sem valósult meg a, az, hogy a levont következtetéseket mindenki rendszerszerűen megkaphatta volna, mindaz a szakmai közönség, amely ugye érdekelt lett hasonló projektek létrehozásában. Noha a bizottság erőfeszítéseket tett arra, hogy egy website révén és rendezvények révén kiadványok révén tájékoztasson elektronikus sajtóban is és news alert formájában is ezekről az eredményekről. Mégis az derült ki, hogy ez mindez nem a a közétett eredmények megfontolása nem volt feltétele az újabb projektírásoknak, és ezekhez a az általános közvélemény nem igen fért hozzá ezekhez az eredményekhez. Tehát ezek csak projekt szinten történtek meg ezek az értékelések, ezek szűk kört jelentettek, és a problémák, hibák, meg az eredmények sem kerültek szélesebb kör elé. Tehát a bevált gyakorlatokat valójában nem sikerült egy szélesebb publikummal megosztani. Ami a fenntarthatóság egy további aspektusa, az az, hogy hogyan menedzselik a projekteket hosszú távon. A projektek eredményei ö, nem mérhetők a projekt lezárása után sajnos. Ö, a pénzügyi elszámolás után senki nem figyeli, hogy mennyire fenn tartható az, amit a projekt esetleg elért, és erre vonatkozó adataink sincsenek, a bizottságnak sincsenek erre adatai. Számos olyan hiányosságot mutatott ki a számvevőszék, amely kapcsán szeretném én is elmondani az ajánlásaimat a bizottsági mentesítés kapcsán. Üdvözlöm a számvevőszék jelentésének valamennyi következtetését és megalapítását, ugyanakkor leszeretném szögezni, hogy a LIFE és a Natura programok a természetvédelmi erőfeszítések legfontosabb eszközei az Európai Unióban, és a polgárok számára is konkrétan megfogható ö, eredménye bíró programok. A LIFE és a Natura programok menedzsmentje nagyon bonyolult feladat, hiszen nagyon sok szereplőt kell összefogni tagállami szinten is már. A pénzügyi eszközök elosztása és hatékonyságuk ellenőrzése nagyon nehezen valósítható meg költséghatékony módon. Ezért felkérem a bizottságot arra, hogy a kiválasztási eljárás során vezessen be mm, novumokat, vagyis világosabb, egyértelműbb és hosszabb távú kritériumok alapján történjen a projektek kiválasztása. Meg kell rövidíteni a kiválasztási eljárást ezen a területen is, ugyanakkor minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a felgyorsítás ne ássa alá az egész értékelési rendszer a kritériumok alkalmazásának kereteit. A bizottság szorosan együttműködik az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel és más szervezetekkel is az indikátorok, a kritériumok megalkotásakor, a kiválasztás során ezt erősíteni kell, és a fenntarthatóság, mint szempont is ö, jobb, erősebben meg kell, hogy jelenjen a monitoringban is. A három intézmény összefogására van ehhez szükség. Szeretném ösztönözni a bizottságot arra, hogy a projekt monitoringot erősítse meg, az eredmények feltárását és az indikátorok meghatározásának módszereit is reformálja meg, hogy az eredmények, ezen felmérések eredményei hat, ö, megfoghatóbbak legyenek. A bizottság kommunikációs stratégiára is javításra szorul, hiszen a releváns információ a, <clears throat> a projektek során megfontolásra érdemesnek talált adatok, a módszerek kommunikálása, a legjobb bevált gyakorlatok kommunikálása egyelőre meglehetősen gyenge. Hangsúlyozni szeretném, hogy a jelenlegi szabályok a kedvezményezettek, illetve a nemzeti kofinanszírozó hatóságokat arra kényszerítik, hogy rövid idő alatt mutassák ki a projektek hatását a pénzügyi lezárás során és előtt. Itt több teret kéne hagyni ennek a feladatnak. A tagállamokat felszólítom arra, hogy a nemzeti hatóságokat a bizottsággal és az egyéb környezetvédelmi szervezetekkel való szorosabb együttműködésre ösztönözzék. Végül pedig utolsó, utoljára, de nem utolsó sorban szeretném megfontolásra javasolni azt, hogy a projektek utólagos falapját, értékelését, pénzügyi értékelését mindig is a fenntarthatóság elve alapján fogalmazzák meg. Olyan indikátorokra van szükség, amelyek mind a fenntarthatóság irányába mutatnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Sipszkór jelentkezett és még néhányan a teremben, de először is a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm én is nyilván a számvevőszék jelentését. Világos nyelven szól a számvevőszék hozzánk. A bizottságotról kimutatja, hogy javultak eljárásaink, ellenőrző eljárásaink a 92-es létrehozása óta a Life és Natura projekteknek. Szeretnék önökkel néhány adatot közölni annak érdekében, hogy megmutassam, rámutassak, hogy a bizottság alapvetően osztja, és mindig is osztotta a számvevőszék alapelveit. Megjegyzendő itt azonban, hogy a Life és a Life Natura projektek hosszú távú projektek, tehát csak sok év múlva mérhetők igazán ezen projektek eredményei. Ennek ellenére sokat foglalkoztunk már eddig is, és szellemi kapacitásunk nagy részét arra fordítottuk, hogy a monitoringot ö, megfoghatóbbá tegyük, és a, a projektek eredményessége mérhetőbb legyen. és persze azon vagyunk, hogy valamennyi projekt, amely eredményes, folytatódjon is, tehát megmaradjon, fenntartható hatást generáljon. Hiszen a természetvédelemnek ugye a fenntarthatóság valóban szava, mind a faj, mind az élőhelyvédelem szempontjából. Néhány konkrét példát adnék arra, hogy milyen konkrét tevékenységekkel próbáltuk a bizottság elérni mindezeket a célokat és a számvevőszéki ajánlásokat megfontolni. Ugye két igazgatóság foglalkozik most már a két projekttel, csak néhány hete van ez így, tehát ketté választottuk a Life Nature és a Life Környezet egységeinket. Ezáltal specializáltabb, fókuszáltabb megközelítés érvényesülhet az egyes programok tekintetében a, az osztályainkon. Formális konzultációt kezdeményeztünk a LIFE bizottság kiválasztási eljárása során két-három hónapra próbáljuk lecsökkenteni a kiválasztási eljárás idejét, ez már egyébként most is így van, tehát jelentősen csökkent az eljárás ideje, ehhez arra is szükség volt és van, hogy a többi DJ is úgy tekintse az úgynevezett best projekteket, hogy globális EU szempontok alapján vizsgálja a jóságot, a legjobbságot. Dolgozunk az eredmények kommunikációs technikáin is. Jelentősen javítottunk a weboldalunkon, és elektronikus könyvtárat hoztunk létre, amelyben mindenki minden részletet megtalálhat, mégpedig általános hozzáférési jogosultságokkal is valamennyi projektről. Dolgozunk azon, hogy világosabbak legyenek a kedvezményezettek számára a feltételek, a jelentéstevés feltételei, hogy tudják a kedvezményezettek, hogy pont milyen adatokat kell közölniük, és azon is dolgozunk, hogy működőbb legyen a networkünk, folyamatosan, rendszeresen tartunk tematikus előadásokat, nemrégiben egyébként Olaszországban, Oszitúban járt az egyik szakemberünk előadást tartani, és a Life Natura projekteket úgy fogalmazzuk meg, hogy eleve networkre kényszerítse a résztvevőket, illetve a projekt eredményeinek közlését is networkben ö, valósítsák meg a résztvevők, tehát egymással közöljék a tanulságokat. Ami az export ellenőrzést illeti, 2002-ben kiadtunk egy Life After Life című kiadványt, amely reflektált a múltra, és sok példát hozott arra, hogy mit sikerült elérni, illetve mi történt a projektek befejeződése után. Ebben a kiskönyvben metodológiát is kidolgoztunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet hosszú távúvá tenni egy projektet, és egy projekt eredményeit hogyan lehet megőrizni a konkrét projektlezárás után is. Ezt minőségi és néha mennyiségi módon is megtettük ezt a, az ajánlást. Ugyanakkor ö, még pénzre lenne szükség ahhoz, hogy ez a hosszú távú follow-up éveken át megvalósulhasson, ezzel senki nem számolt, ez komoly kihívást jelent mindenki számára szeretnénk javítani a helyzeten. Konkrét példával szolgálok most is. Az ex post elemzéseket kiterjesztettük ö, több területre, és 10 ről 15 százalékra növeltük az ellenőrzött projektek arányát. Összességében, tehát egyetértünk gyakorlatilag a számvevőszék valamennyi ajánlásával, és nyilván azzal is, ahogyan a parlament előadója elmondta a véleményét. Egy megjegyzésem lenne csupán. Ez a, a szerződéses kötelezettségvállalás rövid időszakokra a projektek jellegéből fakad. mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szerződéses feltételek között szigorú jogi követelményeket fogalmazzunk meg, több olyan témára, aspektusra vonatkozóan is, amelyek ugye a e, programok e, szívét alkotják, ilyen például a földszerzés joga, ez komolyan szabályozott terület, és e, mégis sok évvel a projektek befejeződés után is gondot okoz. Szigorú követelményeket akarunk tíz évre vonatkozó kötelezettségvállalást az épített, hosszan fennmaradó tárgyak tekintetében. Garantálni szeretnénk azt, hogy a menedzsment terv jogi értelemben elfogadódjék a projekt elkezdése előtt. Sokszor ez nem így volt, nem utólag derült ki, hogy nem volt jogszerű az eljárás, és ezért meg kellett szüntetni a projektet és szigorúban akarunk szabályozni a projektek által alkalmazott személyek körét, a kedvezményezettek körét, konkrétan hozzá kell mindenkinek járulnia megfogható eredményhez személyesen a projekten belül. Tehát ebből is láthatják, hogy igyekszünk és folyamatosan azon vagyunk, hogy a szolgálataink minden olyan szerződéses feltételt szankciókhoz kössenek, amelyeknek stratégiai jelentősége van. Ugyanakkor pozitív megközelítést akarunk továbbra is eh, alkalmazni, tehát nem büntető akarunk lenni, hanem pozitívan állunk hozzá a projektet vállalókhoz, tehát bizalmat eh, adunk nekik, ugyanakkor növelni szeretnénk nekik is, meg magunk számára is a biztonságot a projekt valamennyi fázisában. Itt valóban van mit tenni még. Végül pedig nem utolsó sorban meg szeretném említeni, hogy a saját tapasztalatunk is azt mutatja, és a számbevőszéki jelentés is, hogy a Life Natura projektek ö, ö, között nincs olyan, amit ott hagynának a projekt lezárulás után. Tehát ez nem igaz, hogy a projektek megszakadnak, és utána nem történik semmi. Valamennyi projekt hozzájárult a habitat és madár fajvédelmi irányelvek megvalósulásához, és mindegyiket figyelem kíséri a lezárulás után is. Honorable Nagyon szépen köszönöm, Rájer úr. Először is Kacamiasz kollégának és a munkatársainak szeretnék köszönetet mondani, és Ivanova asszonynak a munkaanyagért, amit megnéztem, és azt gondolom, hogy minden lényeges kifogásolt kérdésre kitér, de két kérdésem lenne mindenek előtt a bizottság képviselőjéhez intézem ezeket. A számvevőszék jelentésében az szerepel, hogy a fenntarthatósági kritériumok nem játszanak akkora szerepet, és ezért a live program mind a három részét ugyanazon kritériumok szerint kell értékelni. Most hallottam, hogy a referatúrát kettéosztották, a számvevőszék azt kifogásolta, hogy a fenntarthatóság kérdése az korlátozottabban érvényesül az értékelésben, és kérdezem, hogy akkor, ha megnézem a számvevőszék kimutatását, akkor ugye százalékos arányban jelenik meg a fenntarthatóság szerepe szinte eltűnt, akkor a második programban, és más helyen meg azt olvasom, hogy azok az információk, amelyek tanulhatók a live programból, ez sem minden esetben jelenik meg, nem világos, hogy mi történik pontosan az adófizetői pénzekkel, illetve hogy észszerűen kerül-e felhasználásra ez a forrás, hogy és ennek a hatása messze-messze túlmegy a finanszírozás idején, tehát e, abszolút fontos lenne a, a fenntarthatóság és a hosszú távú hatás vizsgálata. Ugye ez lenne az első kérdésem, a másodikat pedig 15%-ról van szó, tehát a projektek 15%-a Kát, kereste fel újra a bizottság, illetve vizsgálta meg. Hát jó lenne, ha tudnánk valamit arra vonatkozóan, hogy a költségvetést mennyire kellett bővíteni ezeknek a programoknak az esetében, ugye, hogy ezek a látogatások megvalósulhassanak meg hát jobb lenne mondjuk száz százalékban ellenőrizni ezeket, és ehhez mennyi pénzre lenne szükség. Köszönöm szépen, Gressle asszony. Köszönöm szépen. A Life Plus jelentősen hozzájárult ahhoz, legalábbis az én országomban, hogy békésen lehessen valahogy tisztázni a legvitatottabb intézkedéseket, 2004-ben még iszonyatos problémáink voltak, de hát most az egész úgy tűnik megoldódott, és hát ez azt gondolom, hogy fontos, hogy itt pénzek jelentek meg, és nagyon sokan önkéntes munkát végeztek, és hát így ez hozzájárult ahhoz, hogy az érdekeket sikerült kiegyenlíteni a madárvédelmi irányelv megvalósításával kapcsolatban. Amit Gájer úr elmondott, ahhoz csatlakoznék, Mit gondol, hogy mennyi pénzre van szükség az elkövetkező években ebben a programban? Ugye a követelmények nőnek, inkább nőnek, mint sem csökkennének. Köszönöm. Köszönöm. Matia. Köszönöm szépen. Én is egy kicsit úgy vagyok, mint a kollégáim. Nagyon sokat vártunk ezektől az előirányzatoktól és önök is tudják, hogy az állampolgárok nagyon sokat beszélnek ezekről az összegekről, mert sok esetben azt is a szemünkre hányják a választási kampányok során, időnként bumeránként jön vissza. Persze sokat beszélünk a környezetvédelemről, de például az euroszkeptikusok azt mondják, hogy nem lehet nem, üze, felépíteni egy gyárat, azért mert az karabeuszok arra ott vannak, vagy autóutát vezetni egy adott területre, mert ott a lepkéket ez zavarja. Tehát ez egy bumeráng, mert mert itt nagyon fontos az is, hogy az emberi környezetre, illetve az állatokra, növényekre hogyan hat egy-egy ilyen dolog. Na most, hogyha azt mondják nekünk, hogy nincsen fenntarthatóság, nincs tartóság, és ezek a növények vagy állatok ennyire rövid távon kerülnek kezelésre, akkor ez probléma. Mindenkit érdekel persze a környezet, meg a földgolyónak a fenntartása, de hogyha leáll a finanszírozás, akkor minden utána nincs tovább, akkor ez kár szerintem. Szálszi úrnak adom meg a szót. Thank you. <clears throat> Szálci úr, köszönöm. Hát akkor vegyük sorra a kérdéseket. A fenntarthatósági kritérium szerepet csökkent a projektek kiválasztásakor. Hát ez igaz, annak is köszönhető ez, hogy a kiválasztási folyamat, ugye egy folyamattá alakult, amikor ugye egyetlen egység vezérelte ezeket a live projekteket ugyanazon mechanizmus alapján. Hát biztosíthatjuk önöket arról, hogy ez, ezt felülvizsgáljuk. Jelenleg nem lesz még erre mód, ugyanis a kritériumok már megjelentek, és most ehhez kell magunkat tartanunk de hát dolgozunk a kritériumok értelmezésén, és ez majd felülvizsgálat tárgya lesz a következő fordulóban. Mm, az egész folyamat változni fog, a projektek kiválasztása és befogadási rendszere először. Ami pedig a, a disszeminációt illeti, ugye fontos az információ, a tudás terjesztése, de ez nem elég annyit mondhatok, hogy mióta én a Life-al foglalkozom, 94 óta van a Life, ugye volt már külön jelentéssel a számvevőszéknek 95-ben, és akkor is azt mondták, hogy ez a disszemináció nem elegendő. Na most, hogyha még további 20 évet maradnék, akkor valószínű, hogy ugyanezt hallanám újra és újra, és tényleg ez igaz is, meg nem is, abban az értelemben, hogy persze elmondhatjuk azt, hogy mi a bizottság, nagyon sokat tett, komoly erőfeszítéseket tett ezen a területen, és ezt el is ismerte a különböző értékelő jelentés a life-val kapcsolatban. Ugyanakkor azt is be kell látnunk, hogy van mit javítani nagyon sok elemen, és hát sokkal jobb lenne a website, jobb lenne, jobb lenne a websájtunk, több workshopot tartanánk, tehát nagyon sok mindent lehetne tenni az információ terjesztés érdekében, és ez összefügg a kommunikációval, tehát az üzenetet el kell juttatni, és hát a megfelelő emberekhez kell ezt eljuttatni az információkat a megfelelő helyre. Sokat investálunk ebbe a szektoriális kommunikációs tevékenységbe, szemináriumokba, workshopokba. Az emberek, akik ismerik a dolgokat, találkoznak, beszélnek egymás között, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon sokat tehet. Az ex-post monitoring 15%-át a projekteknek néztük meg utólag. Hát, Jobb lenne persze, ha lehetőségünk lenne költségvetési, meg emberi erőforrás oldalon arra, hogy egy nagy kampányt indítsunk, hogy minden projektet 5-10 év múlva meg tudjunk nézni, hogy egyáltalán mi lett velük. De hát ez a 15 százalék, csak egy kis része annak, amit teszünk. Ugye a Life Nature keretében nagyon komoly, a, nagyon sokszor térnek vissza a kedvezményezettek a második fázisra, ez gyakran előfordul, és hát ez azért egyben a monitoringot is lehetővé teszi számunkra, hogy mi történt az új, a régi projekttel mielőtt indul az új. Azt gondolom, hogy majdnem 50%-on vagyunk már ma is, hogyha figyelembe vesszük ezeket a visszatérő kedvezményezetteket ami az ex post monitoringot illeti. És minden évben a, a, megnézzük a végrehajtás során, hogy hogyan alakulnak ezek a ö, projektek. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy ö, hogyan alakulnak majd az elvárások <clears throat> és hát hogy az elmúlt években itt inkább növekedés volt megfigyelhető. Hát a pénzügyi válság valószínűleg nagyon komolyan érintette ezt a szektort is, mint az összes többit. Nő a kérelmek, illetve, és éppen ezért csökkent a kérelmek száma. A Life Nature és a Life Environment esetében, hogy a Life Nature az egy harmadik terület, és az teljesen a közpénzekből él, és hát itt nagy az eszközcsökkenés, és hogyha ez, itt nincs elég pénz, akkor a prioritások mások lesznek, ugye a tagállamok másképp határozzák meg a prioritásaikat, akkor persze egyre nehezebb lesz elérni a, a pénzeket, forrásokat. Úgyhogy a Life Nature-ön most úgy kell dolgoznunk, hogy rugalmasabbá tegyük a helyet, hogy hogy szigorúbbá, vagy, vagy még jobban szerződéses kötelmek tárgyává tegyük ezt. A fenntarthatóság, vagy a tartóság, amiről beszélt a képviselő, a valóságban a számvevőszék jelentése hangsúlyozza, hogy a fenntarthatóság az nem kérdés, mert ezek a projektek azok, az esetek többségében, és amelyek nem, azokat ki is tudjuk zárni. Összességében fél órát is beszélhetnék én persze a Life Nature fenntarthatóságáról, de hát csak néhány példát szeretnék kiragadni. 94-ben a Habitat irányelv hatodik cikke említi, hogy a tagállamoknak listát kell készíteniük, és öt tagállamnak sikerült biztosítani Olaszország, Spanyolország, Görögország, Portugália és Írország kaptak finanszírozást. Olaszország volt az első, amely listát nyújtott be ezekről a projektekről, és hát ezekre a listákra építkezünk mi tulajdonképpen 95 óta. Ön magában azt gondolom, hogy egy ilyen kis eszköz esetében, mint a Life Nature, egy ilyen hatalmas politikai hatást tudtunk kiváltani, és ez valóban mm, misztikum számomra, hogy ez hogy működik, de a számvevőszék ugye, beszélt Görögországról is, 92-ben alig volt Görögországban olyan nem kormányzati szerv, amely foglalkozhatott volna ezekkel az ügyekkel. Aztán voltak workshopok, szemináriumok, találkozók, de hát nem volt igazi projekt. És aztán 10-15 év múlva ma már nagyon sok olyan NGO van Görögországban, amelyek foglalkoznak ilyesmivel. De ez a kapacitás bővítés, és az fenntartható, azt higgyék el nekem. Köszönöm. Akkor emlékeztetni szeretném önöket, hogy a következő ülés a szakbizottságunknak november 10-én lesz, és akkor egy sor kerül a 2008-as éves jelentésére a számvevőszéknek. A további ülések december 2-án és 3-án lesznek, 12.30-kor. Aztán lesz a látogatásunk a számvevőszéknél, és most egy 30 perces szünetet szeretnék tartani, és majd még délben folytatjuk. Mert tudom, hogy a frakcióknak üléseik vannak, és hogy a két prioritási kritériumra megoldást találjanak, ugyanis a számvevőszék várja délutánra a listánkat. A titkárság kiadott egy listát, ami öt pontot tartalmaz, ez lehet egy kiinduló pont, és remélem, hogy 30 perc múlva meg lesz az a megoldás, ami mindenkinek kielégítő, úgyhogy 12-kor folytatjuk.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 Siamo solo io e lei. Kedves kollégák, csak ketten maradtunk? Allora io direi di... Uh... No. Röviden még mielőtt elmennénk, elmondom, amiről tájékoztattak. A frakciók megnézték a prioritás listát, amelyet a számvőszéknek szeretnénk ö, benyújtani. Minden frakció összeállította a sajátját. Ezeket át is adjuk a számvőszéknek, ugye népelt szocialisták, liberálisok. Két pont mindegyikben szerepel. Egyszerűsíteni kéne a pénzügyi szabályozást és a, a eltűnhető hiba ö, határ vagy hibatűrés szempontja. A titkárság összeállítja majd az összesített listát, végül is 7 pontot fog ez tartalmazni. Kérjék ezt a titkárságtól. A szemvőszék, az Olaf, ö, témát, a transzparenciát és a nemzeti menedzsment nyilatkozatokat nem minden frakció szerepeltette. Mivel fél egykor megy a buszunk, eh, a titkárságra bízom, hogy megküldje önöknek ezt a listát, mint ahogy a biztosnak intézendő kérdéseket is, és holnap akkor mindenkinek ez meg lesz, és tudunk mi alapján tárgyalni. Köszönöm.